So, good afternoon. Jó napot kívánok! Örömmel üdvözlöm Önöket ezen a két napos meghallgatáson. Üdvözlöm a meghívott mm, előadókat és mindenkit, aki megjelent. Először elmagyaráznám, hogy mi is a napi rendünk és hogy az időbeosztásunk micsoda, milyen. Tehát ma egy óránk van, 3.30-tól 4.30-ig Törökország, azután Szíria és libanoni börtönviszonyok még egy óra hosszat, és az utolsó órában Kazaksztánnal foglalkozunk. Két bejelentésem is van a Szíria és Libanoni meghallgatással kapcsolatban talán emlékeznek, hogy egy közös meghallgatást terveztünk. Izrael, Palesztina, Szíria és Libanon vonatkozása van. Mindent elkövettünk, hogy ez létrejöhessen, de nem tudtunk Izraelből és Palesztinából ö, előadókat meghívni. Éppen ezért ö, egy másik kontextusban a lehetőleg hamarabb fogunk foglalkozni Izrael és Palesztin kérdéssel. Ami Kazaksztánt illeti, el kell mondanom, hogy először is a kazaksztáni nagykövetség azt kérte, hogy halasszuk el, mert ma és holnap Kazaksztán elnöke, Nazarbayev elnök az európai intézményeket látogatja, és itt lesz a parlamentben, méghozzá holnap, amikor a meghallgatás is lenne, és biztosítanunk kell, hogy ez egy teljes véletlen egybeesés, semmilyen ok nem működött közre, hogy pont akkor tartsuk, amikor Nazarbayev elnök úr itt van el kellett döntenem, hogy mivel nagyon sűrű a napi rendünk, ma és holnap, tehát, hogy pontosan a terv szerint járjunk el. Többek között azért, hogy egy üzenetet jutassunk a Kazaksztánban, hogy a jelenlegi OECD elnökség fenntart fenntartja a magas az EBESZ, az, az EBESZ <coughs> továbbra is fenntartja a legmagasabb humanitárius standardeit. Egyébként Nazarbayev elnökkel találkozás is lesz. Tehát én igen mondtam, és civilizált megoldáshoz jutottunk, és úgy tudom, hogy ennek nyomán a nagykövetség is együttműködik velünk, és üdvözlöm őket. Ami a holnapi napot illeti, a normális kérdések után az Andrikina jelentést tárgyaljuk meg 10.30-ig, azután lesz egy óránk Türkmenisztánnal 10.30-től 11.30-ig, és végül az utolsó órában a kibővített bűróülést tartjuk meg. Tehát ezt javasolom, hogy fogadjuk ezt el, ezt a napi rendet. Köszönöm szépen, úgy tűnik ez megtörtént. Néhány elnöki bejelentés a Szaharov díjjal kapcsolatban. Guillermo Farinyászt választották eh, a Szaharov díjra ebben az évben, és az elnökök konferencia múlt csütörtökön döntött erről. A ceremónia december 15-én kerül sor, és az emberi jogi eh, egység és a, ezzel kapcsolatos DG maximalizálni próbálja ennek a ceremóniának a hatását, és remélem, hogy Orl, Oleg Orlovot is meghívják, a tavalyi e, díjazottat erre a ünnepségre, de tudják, hogy Orlov úr pillanatnyilag büntető eljárás alatt áll Oroszországban, és kérdéses, hogy megengedik, hogy elhagyják az országot Egyébként múlt héten egy, egy rendkívüli uh, véleményt nyilvánítottunk erről. Azután a nők fehérben sem tudták elfogadni a meghívásunkat. Most Farinyász úr nincs börtönben ebben a pillanatban, de kérdéses, hogy valóban decemberben elére bennünket személyesen, vagy pedig valakit küld maga helyett. És a nők fehérben, ugye a korábbi Szaharov győztesek, ugye eddig már 2000, 2005 óta nem tudják átvenni a díjat, és amint tudok valami többet ezzel kapcsolatban, az megosztom őket. Na most a Parinyász úrral kapcsolatban az a hír, hogy nagy nagyon gyenge, és amennyiben megtagadják az kiutazást, akkor újabb égségsztrák fenyeget. Nézzük az eljárást a Szaharov díjjal kapcsolatban. Az elnököt meghívták azért, hogy az elnöki konferencián várható konfliktusokat elkerüljük, és és hát el kell gondolkoznunk, hogy mi is legyen ennek a kimenete, és több politikai csoporttal, frakcióval tárgyalva, illetve a különféle ülések után azt javasolnám, hogy azt javasoljuk, hogy a végső döntés a Szaharov díjjal kapcsolatban egy titkos szavazáson történjen meg, melyen minden parlamenter szavat használ, és nem is, és több fordulóban történjék ez, hiszen mindenki be kellene vonnunk ebbe a döntéshozatalba. Remélem, hogy ezt magunk között meg tudjuk most vitatni. Tehát ez az én felvetésem, hogy így biztosíthatnánk a demokrácia jobb érvényesülését, meg az igazságosságét. A múlt heti plenáris utólag több nagyon fontos állásfoglás született, és hát többjükben is, ugye Ukrajna, Zimbabwe, Moldova, Kambodzsa, Oroszország ö, rész tekintetében. Zimbabwe. Nézzük az az új emberi jog és demokratizációs eszközzel kapcsolatos tárgyalások folyamatban vannak, ahogy a múlt héten a parlament erről megállapodott. Ez azt jelenti alapjában, hogy a parlament nem érte egyet a tanácssal, mert a tanács nem a akar finanszírozási programban delegált törvény törvényeket elfogadni, de mi viszont ragaszkodnunk kell, nekünk ragaszkodnunk kell ezek elfogadhatóságához, ahogy a 290-es cikk is ezt mondja, és egyébként is ez a parlamentnek az egyik előjoga. Lockpiller asszony is itt van velünk, és Gál asszony, aki az idé HR-rel kapcsolatos munkát végezték, és reméljük, hogy a tanácssal folytatandó tárgyalások a következő hetekben sikeresek lesznek. Van egy irányító bizottság, illetve csapata, ők ö, ö, fogják az irányt kijelölni, majd meglátjuk, hogy hogyan sikerül nekik a parlament. Ö, szerintem nagyon is indokolt álláspontját elfogadni. A kül... Ö, a külügyi szolgálattal kapcsolatos, pedig ide elfogadásra került az ES joganyag, és várjuk a következő lépéseket, és szeretném elmondani, hogy Ashton Baronőtől is biztosítékot kaptam, hogy az EAS-ben emberi jogi döntések nem születtek, vagyis állandóan figyelmeztetnünk kell őt, hogy nekünk nagyon fontos követeléseik vannak, vagyis hogy az emberi jogokat a struktúrákba teljesen beépítsenek, és legyen egy központi eh, emberi jogi uh, osztály is, amely stratégiai um, hát jogkörökkel rendelkezik. És talán azt is észrevették, hogy hogy a külügyi bizottság összeül eh, szerdán háromkor, ahol a főképviselő ő több szakpolitikai kérdést tárgyal meg a tagokkal. Ez nem lesz jó alkalom arra, hogy a struktúrákat áttekintsük, de talán emlékeztethetem őt, hogy tal- talán egy levél kíséretében, hogy milyen döntésekre is jutottunk itt, és elmondanám, hogy e hét csütörtökén az önök képviseletében ö, részt fogok venni egy informális Kohom ülésen fog részt venni, ahol egy emberi jogi stratégiát fogunk megbeszélni. This, uh, in our enlarged bureau tomorrow because az utolsó bőrőlesen holnap erről majd szó lesz, mert nagyon jó alkalom lesz ez arra, hogy megfogalmazzuk a magunk álláspontját és argumentumait még ennek az egész tárgyasorozatnak a kezdeti fázisában az emberi jogokkal kapcsolatban. Most pedig kollégák, valószínűleg ugyanúgy sokkolódtak, a Wikileaks eh, által eh, megszellőztetett iraki kegyetlenkedések miatt Manfred Novak, az UN speciális raport tör egy ENSZ vizsgálatot követel, amely egyébként kötelező a, mm, a kínzatás elleni konvenció ö, eh, ö, tekintetében. Tehát ezt érdeklődéssel fogjuk követni, ezt a vizsgálatot. A a transatlantik törvényhozók, dialógusok San Franciscóban ülnek össze, több albizottsági tagunk is részt vesz ebben, és ez egy nagyon megfelelő alkalom lesz arra, hogy a mi elkötelezettségünket hangoztassuk, és eljutassuk ezeket a, a, az USA kongresszusa irányába is. Már májusban egyébként eljutottunk egy ilyen levelet Washingtonba. Még néhány megjegyzés. A Vietnám van Bint Mink vietnámi külügyminiszter helyettes videokonferenciát akar velem és az albizottsággal és Robert Goebbels úrral, aki az Azer delegációnak a vezérhelyettese, Brüsszelben, Strasbourgban találkoztunk, és egy egyórás videolinket hoztunk létre a delegációval, a, a vietnámi delegációval. Nyilvánvaló, azért akart velünk véleményt cserélni, a partnerségi megállapodás indokolja ezt, amelyet Vietnámmal fogunk kötni. Tehát ha nem is közvetlenül üdvözöltük ennek a mm, megállapodásnak az aláírását, így alkalmunk nyílt legalább a Vietnám mi emberi jogi helyzettel kapcsolatos aggájainknak hangot tudtunk így adni. November 2009. november 22-én ugye kifejeztük a vallási kisebbségek emberi jogi helyzetével kapcsolatos aggájainkat, és nagyon egyébként akár 11 éves börtönbüntetést is kaptak bloggerek és internet használók, Az a katolikusokat üldözik, és más vallási kisebbségeket is, és egy a, a Bach, Bacht ö, sze, ö, kolostorral kapcsolatos atrocitásokat is meg említettük. Nos, Kollégák, remélem tudjuk, hogy mi nekünk nagyon komoly jogosítványunk van nemzetközi egyezményekre igent mondani, vagy nemet, és ezt ki kell használnunk, és remélem, hogy a miniszter úr is megértette, hogy pozitívabb jeleket várunk Vietnámtól az emberi jogok területén. Ami a Nobel, Nobel békedi utóéletét illeti, örömmel mondom, közlöm, hogy az, a, be, a pekingi EU delegációnak sikerült át tudta adni Barroso úr üdvözletét Mrs. Liu Xia asszonynak, tehát a, a Nobel a Nobel-díjas feleségének. Egyébként el, el diplomaták egész csapata meg akarta látogatni a hölgyet, viszont ő, ő sem telefonon nem tud kommunikálni a külvilággal, sem pedig, illetve nem tud kiszabadulni a házi őrizetéből, és egyébként a férje a második évét tölti egy 11 éves börtönbüntetésnek, amelyet felbújtás, államellenes felbújtás ellen illetve ért kapott. Ashton asszony szóvivője reagált erre a fejleményre, és követelte a Nobel-díjas kiengedését, és hogy szüntessék meg a feleségének a házi őrizetét. Az utolsó bejelenteni valóm Ugandával kapcsolatos megdöbbentett, hogy az egyik hogy a Rolling Stones újságban száz homoszexuálisnak a képe és a címe került nyilvánosságra azért, hogy, hogy találják meg őket és akasszák fel őket. Ezt azt hiszem mindannyiunk nevében a lehető legerélyesebben elítélem és kötelezzük vagy követeljük az ugandai kormánytól eme ö, személyek védelmét, és Aston asszony felhívta a figyelmünket, mind, mindannyi, az összes EU intézmény lépjen fel, hogy hassunk oda, hogy Ugandában tartsák tiszteletben az emberi jogokat. Az Európai Parlament pedig elfogadott egy homoszexuális, tehát az ugandai homoszexuálisokra vonatkozó törvénykezés elleni állásfoglalást fogadott el a parlament. Fontos, hogy azt is vizsgáljuk meg, hogy vajon ennek folyamányaképpen meg fogják-e akadályozni ennek a törvénynek a, az életbeléptetését Ugandában. Ennyit akartam közölni, most pedig a hármas napirendi pontra térünk át, az a törökországi ö, ö, emberi jogi helyzettel kapcsolatos meghallgatás lesz. Ez a szokásos éves meghallgatás az a bizottság munkája során, és szeretnénk egy általános képet kialakítani az érintett ország emberi jogi helyzetére vonatkozóan, illetve hogy milyen törekvéseket tesz Törökország a csatlakozás feltételéül megszabott emberi jogi kritériumoknak. A tárgyalások öt éve zajlanak, öt, kicsit hosszabb ideje, és az EU-nak komoly érdeke, illetve a török nép komoly érdeke, hogy az emberi jogi fejleményeket nyomon kövessük. A mai témáink ismerősek mindannyiunk számára. A szólásszabadság, sajtószabadság, vallásszabadság, a társadalmi és kulturális jogok tiszteletben tartása az etnikai kisebbségek esetében, illetve az, a rendőri őrizetben a rossz bánásmóddal szembeni fellépés. 2010. júniusában egy kínzásos esetre került sor, kilenc rendőrtisztet tisztet ítéltek el igen sűrűs tételekkel a kínzások miatt. És azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos lépés, a büntetlenség, a kínzás és a rossz bánásmóddal szembeni fellépés útján. Az általános kép meglehetősen vegyes, kevésbé mondható tisztának. Számos eset van még, illetve ügyfolyamatban újságírók, egyéb véleményformálók, politikusokkal szemben. És szeretném megemlíteni konkrétan például Dogan Akan emberi jogi védőharcossal szembeni fellépést, akit 2010 augusztusában a repülőtéren feltartóztattak, és augusztus 28-a óta változatlanul őrizetben van, ugyanis állítólagosan részt vett egy 2009-es isztambuli tőzsdei irodában elkövetett rablásban. A vádat nagyon nagy részt egyéb okok motiválják, amikor is az illető az oszmán birodalomban elkövetett fellépéseket genocidiumnak, emberírtá, vagy népírtásnak titulálta. Tisztelt résztvevők, és most engedjék meg, hogy szívesen üdvözöljem meghívott előadóinkat. Először is Andrew Gardner urat, Törökországgal kapcsolatos kutatásokat végez az Amnesty International keretében. Hülya Usterszín jogász asszonyt is üdvözlöm, aki az Emberi Jogi Alapítvány jogi konzultánsa, és kifejezetten a lelkismereti okból szolgálat megtagadók ügyével foglalkozik. Ezen kívül Alejandra Kász Granye Horvátországért, a korábbi Jugoszláv köztársaságért, Macedóniáért, Törökországért, Izlandért felelős igazgató a bővítési főigazgatáságon, valamint üdvözlöm Szelim Konaralp nagykövet urat, Törökország állandó képviselője az Európai Unióban. Ezen kívül két kolléga is kulcs szerepet játszik a Törökországgal kapcsolatos viszonyunkban. Ellen Flott asszony, az EU-Törökország közös parlamenti bizottság elnökét, valamint Ria Omen Reutent, az Európai Parlament jelentéstevőjét Törökországgal kapcsolatosan. Remélem, hogy ő is csatlakozik majd hozzánk. Először is szeretném javasolni, hogy az egyenként 10-10 perces prezentációkat hallgassuk meg. Nagyon kegyetlen leszek, hogyha valaki túllépi a hozzászólási időt. Először is Andrew Gardner urat az Amnesty International nevében kérem, hogy szóljon. Nagyon szépen köszönöm. Engedjenek meg néhány rövid megjegyzést az emberi jogi helyzettel kapcsolatosan, a török emberi jogi helyzettel kapcsolatosan. Számos kérdés van napirenden. Mint ahogy az elnök asszony is elmondta, és annak ellenére, hogy jogi lépések történtek, törvénymódosításokra is került sor, egyelőre változatlanul elmondható, hogy az emberi jogok súlyos megsértésének szemtanúi vagyunk. Ugyanakkor a jogi keret megváltoztatása azt is előrevetíti, hogy komoly változásokra számíthatunk a közeljövőben. Ha például figyelembe vesszük, hogy az alkotmányt a közelmúltban úgy módosították, mégpedig szeptemberben, ami lehetőséget ter, teremt az emberi jogok megsértése kapcsán a fellépésre. Ha megvizsgáljuk ezeket a reformokat, akkor elmondhatjuk, hogy ezeknek bátrabbnak kellett volna lenniük, és sokkal inkább fellépniük a törökországi emberi jogi helyzet védelme érdekében. A törökországi helyzet változatlanul olyan, aminek következtében az Amnesty International változatlanul hiteles bejelentéseket kapunk kínzásra, megalázásra, őrizetesekkel szembeni visszaélésekre vonatkozóan, illetve egyéb hivatalos helyeken kívül elkövetett visszaélésekre, különös tekintettel gondolunk itt a demonstrációkra, tüntetésekre. Emellett az hivatalos őrizetben is hasonló fellépésekről kapunk tájékoztatást. Ami pedig a büntetlenséget illeti a kínzás és egyéb visszaélések kapcsán, ezeket a kérdéseket sokkal komolyabban meg kellene vizsgálni, hogyha a kormány nulla toleranciát hirdet meg a kínzásokkal szemben, és azt akarjuk, hogy ezek hatékonyak legyenek. A büntetlenség kérdésével egyébként az ENSZ kínzás ellenes bizottsága is foglalkozni fog, és várhatóan a jövő hónapban megjelenő törökországi jelentésben is ez szerepelni fog. Ugyanakkor el kell mondanunk, hogy voltak pozitív fejlemények is. Így például Angen Cseben eh, halálát követően, aki őrizetben 2008-ban elhunyt, a török jogi történelem során először fordult elő, hogy hivatalnokok is beismerték, hogy mindezt kínzás következtében szenvedte el. A Ugyanakkor viszont ezt nem követték megfelelő jogi lépések vagy vádemelés. Ha az elnök asszony megengedi, akkor én kiemelnék további konkrét eseteket is, amelyek rávilágítanak az általános helyzetre. Tehát ezek nem tekinthető kivételnek. Elgond Csebe esetéhez hasonlóan Elgond Kelcseket 2007-ben meglőtték, és ennek következtében megbénult. A rendőrségi lövéseket követően eltűntek a legfontosabb bizonyítékok, nem került sor kellő bizonyítékfelvételre, ellenvádakat nyújtottak be az áldozattal szemben, és az eljárás még mindig nem hozott semmi eredményt három évvel később az illető változatlanul bírósági eljárás alanya de mint ahogy említettem, a lövöldözések következtében megbénult. Az ország délkeleti régiójában egy szemét, Resul Ilcsint, őrizetbe vették, és az őrizetben múlt évben meghalt, és az ebben vádolható hivatalos közegekkel szemben nem indult semmiféle vád emelési eljárás. E tekintetben meg kell vizsgálnunk a terrorizmus jogszabály értelmében vádemelésbe vont gyermekek ügyét. A gyermekek, nagyon fontos, hogy ezeket a gyermekeket eh, ne a terrorizmus ellenes törvény értelmében eh, vonják be a vádemelési eljárásba. Mindaddig, amíg az adott ügyet részletesen ki nem vizsgálják. Nagyon sok ilyen gyerek hónapokat töltött őrizetben, ugyanakkor az ellenük felhozott vádak vizsgálata, vagy a kiszabadulásukat követő rehabilitáció olyan ügyek, amivel a török hatóságok egyszerűen nem foglalkoznak. Ha megvizsgáljuk a szólásszabadság kérdését, itt egyre bátrabbak az emberek, sokkal inkább nyíltan kifejezik az örményekkel kapcsolatos véleményüket, vagy az velük szemben elkövetett cselekményekkel kapcsolatos véleményüket. Egyre több büntető ügy kerül azonban megnyitásra írókkal, vagy más véleményt vallókkal szemben, különös tekintettel a kurd kérdésre. Egyre több ügyet nyitnak meg, és egyre gyakrabban a terrorizmus ellenes törvény értelmében, ami magasabb büntető tételeket tesz lehetővé, mint az általános büntetőjog. Tehát amellett, hogy a demokratikus nyitottság kérdése is előtérbe került, ugyanakkor viszont az ilyen eltérő véleményeket nyilvánítókkal szemben egyre több eljárás indul, ami megkérdőjelezi a demokratikus nyitás kérdését, eh, legalábbis ebben a témakörben, ami pedig a menedékesek és a bevándorlók kérdését illeti, itt eh, fel kell szólítani Törökországot a helyzet jobbítására. Az őrizetbe vételi rendszert eh, rendszer változatlan, amit egyébként már az Európai Emberi Jogi Bíróság többször megkérdőjelezett. Ugyanakkor egy törvénytervezet is jelenleg a napirenden van a menedékesek ügyében, amitől azt várjuk, hogy a bevándorlók és a menekültesek helyzete javulni fog. A civil társadalom különböző szervezeteivel igen széles körben folytatnak vitát a törvénytervezetről. Ugyanakkor vannak aggályaink, hogy ez a társadalmi konzultáció nem elég széles körű. Ami pedig a lelkismereti okokból történő katonai szolgálat megtagadást illeti Törökországban, röviden annyit engedjenek meg, hogy a szolgálat megtagadást teljesen elítélik Törökországban, annak ellenére, hogy ezt a jogot a politikai jogokra vonatkozó egyezmény és egyéb dokumentumok is garantálják. Több helyzetben láttuk, hogy azokkal szemben, vagy azokat kínozzák, illetve velük szemben rossz bánásmódot tanúsítanak, akik lelkiismereti okból elutasítják a katonai szolgálatot, és ez ismételten bekövetkezik, ismételten többször ugyanazért az állítólagos bűncselekményért veszik őket őrizetbe, illetve kínozzák meg őket. Ez pedig a kínzás ellenes az Európai Bíróság által 2006-ban hozott ítélet harmadik cikkével megy, is szembe megy, ami tiltja az ismételt újbóli fellépést az állítólagos elkövetőkkel szemben. Egyelőre azonban, illetve egyelőre már folyik a vita a katonai szolgálatra vonatkozó új jogszabályokról, viszont komoly előrelépést nem tapasztaltunk. Ami pedig a szólásszabadságot illeti, a szolgálat megtagadók ügyével nyilvánosan is foglalkozni kell, és akik ezt megteszik, azokkal a büntető jog alapján több rendben eljárnak, Enver Ademir közelmúltbeli ügye, aki megtagadta a katonai szolgálatot, több ezer eljárást és ítéletet vont maga után. A szolgálat megtagadás nagyon aktuális kérdés, és egy szolgálat megtagadott a közelmúltban, augusztusban őrizetbe vettek, és azóta is önkényesen fogva tartják, ugyanis ő megtagadta a katonai szolgálatot lelkiismereti okokból. Nagyon fontos elismerni, hogy történtek jogszabályi változások, amik javítottak az emberi jogi helyzeten Törökországban. Ha például megnézzük az alkotmányt, illetve a közelmúltbeli alkotmánymódosításokat, láthatjuk, hogy illetve meg kell néznünk, hogy ezeket hogyan ültetik majd át a gyakorlatba. A 90-es cikk szerint például, ha ellentmondás van a belföldi és nemzetközi jog között az emberi jogi kérdésekben, akkor a nemzetközi jog érvényesül. Ez egy nagyon fontos cikk egy alkotmányban, de a bíróságok ezt nem veszik figyelembe, például a katonai szolgálat megtagadás kapcsán. Egyéb fontos intézkedéseket is előterjesztettek, például a nemzetközi emberi jogi mechanizmusok, emberi jogi szervezetek kapcsán, ilyen szervezetek létrehozására vonatkozóan. Viszont a kínzás ellenes egyezmény jegyzőkönyvét ugyan aláírták 2005-ben, de még ma, máig nem ültették át a gyakorlatba elnézést kell kérnem, amikor az előző hozzászólását megtartotta, akkor félbeszakított, kellett szakítanom, mert nagyon lehetetlen helyzetbe kerültünk, ezért most nem szakítottam félbe. Köszönöm szépen Andrew eh, Garner, és a következő előadónknak, Julia Usterci asszonynak adom meg a szót. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. A szolgálat megtagadás kriminalizálásáról fogok beszélni Törökországban, illetve az ezzel kapcsolatos bírósági eljárásokról, illetve a nemzetközi jogba való tehát az azzal való összevetésről. Ugye a török alkotmány 24-es artikulusa garantálja a lelkiismereti szabadságot, illetve a szólásszabadságos. Na most mivel szó sincs itt a katonai szolgálatról, tehát itt arról van szó, hogy ennek ellenére a honvédelmi törvény eh, előírja a katonai szolgálat kötelezőségét, tehát így a törvény eh, felsőbbrendűséget élvez a joggal szemben, és éppen ezért a szolgálat megtagadókat katonaként eh, kezelik, és gyakorlatilag a hadbíróságon ítélik el őket. Gyakran az a, tehát azt aggatják rájuk, hogy ö, megtagadják a szolgálatot, és ö, akár két három évig tartó ö, büntetést szabhatnak rájuk, és többször is elítélhetik ugyan azért, vagy ö, és így ö, akár egymás után következhetnek ezek a börtönbüntetéseket. Tehát, tehát voltak itt például négy egymást követő bírósági ügyben négyszer ítélték el, és most például egy plusz öt, öt hónapos börtönbüntetést tölt Csaglár Bulduról van itt szó, és itt mindig az az indoklás, hogy azért tagadják meg a szolgálatot, hogy kibújjanak a katonai szolgálat alól, és ezért egyébként 5-10 éves börtönbüntetés is, is járhat. Egyébként bűnügyi és szabálysértési eljárásokat is el kell szenvedniük nekik, és és a szolgálat megtagadás mellé még egyéb súlyosbító körülményeket is figyelembe szoktak venni és külön fegyelmi rezsimek vonatkoznak ezekre a börtönökben, és például nem kaphatnak levelet vagy csomagot, nem tudnak telefonálni, sőt, magánzárkába teszik őket. Decem, 2006. december 22 és 2007. május 15 között Halil Swada 42 napot töltött egy cellában, mert nem volt hajlandó levágni a szakállát, és uniformist sem hordott azon kívül embertelen bánásmód vagy kínzatás is várhat rájuk. Gyakran megalázzák őket, fizikai módon bántalmazzák őket, és megakadályozzák, hogy még a minimális életfunkcióikat is megfelelően végezhessék, mint ahogy a többi a börtönben lévő személy megteheti és az ellenük elkövetett különféle bántalmak, illetve illetve kínzatás, nem von maga után semmiféle szankciókat. Vegyük Ozman Murat Üke Mehmet, Bál Mehmet, Tarhan Halil Svalda eseteik, és hát Enver Aydemir esetei mind azt mutatják, hogy nem csak arra van szükség, hogy szüntessék meg a kínzást, hanem a diszkriminációt is meg be kell tiltani. Gyakorlatilag sikeresen nem sikerült fellépni még ezen kínzatások ellen sőt azokat is üldözés alá veszik, akik netán ilyen, ilyen vádakat továbbadnak, terjesztenek, és azt mondják, hogy hogy az egész mögött az a nagy bűn húzódik meg, hogy így gyakorlatilag elidegenítjük a lakosságot a katonai szolgálattól, tehát a, ezzel kapcsolatos bejelentéseket tevőket a büntető kód 300, büntető törvénykönyv 318-as cikke alapján vonják bíróság elé, és akár három éves börtönbüntetéssel is járhat ez. de például Birgul Özbar is különféle, tehát többször is bíróság elé citálták, és végül is 21 év özbüntetést kapott, mert állítólag a 318-as artikulust hétszer megsértette, azáltal, hogy az Ülkede Üzgör Gündem újságban ö, cikkeket írt a szolgálat megtagadókról. Itt ö, nem itt az a kérdés, hogy hogyan lehet a nemzeti jog segítségével megszüntetni ezt. Örömteli az, hogy a, az, az alkotmány nem tiltja a szolgálat megtagadást ilyen alapon. Eddig a bíróságok elsősorban az Európai Emberi Jogi Egyezménynek a négyes cikkére koncentráltak, Azonban a négyes cikkely elsősorban a rabszolgaságról, illetve a kényszermunkáról szól. Az Európa Tanács úgy azt kéri a tagállamoktól, hogy a különféle ezzel kapcsolatos határozatokat tartsák be, és a, a Törökország ratifikálta 2003-ban az ENSZ polgári és politikai jogi egyezményét, és éppen ezért a, ebből következik, hogy a szolgálat megtagadást alapvető emberi jogként kell kezelni, a alkotmány 72 per 11, 13, 24 és 25-ös pontja alapján. Tehát itt azt az a lényeg, hogy a honvédelmi törvény, török honvédelmi törvény egyes cikkeje alkotmány ellenes, illetve a 45-ös pontjai a büntető törvénykönyvnek, hiszen mivel ez kriminalizálja a lelkiismeti okokból való szolgált megtagadás, ez gyakorlatilag egy alapvető emberi jogot tesz lehetetlenné Különösen aggasztó az, hogy a szolgált megtagadók egymás után többször is elítélésre kerülnek. A törvényhozók azt állítják, hogy ennek az elkövetésnek különféle stádiumaiban különböző motivumok miatt többféle bűncselekményeket kötnek el, és ezért vonhatók ők többször bírósági eljárás alá. Pedig a valóságban a szolgált megtabadó csak mindig csak egyetlen gondolatra koncentrál, az, hogy az ő erkölcsi, mm, tehát hogy ő erkölcsi alapon tagadja meg a szolgálatot. egyébként még a, a török törvényekkel sem kompatibilisak a különféle a, a, a, a tényleges jogi lépések hiszen ez nem tehát nem igaz, hogy ezek a szolgálat megadók dezertálni akarnának, hanem pusztán ők nem hajlandók lelkismeti okok miatt fegyvert fogni. Azután vitatárgya a büntető törvény 5-ös szekciója is, a 43 per 1-es pont azt mondja, hogy amely ö, azt írja elő, hogy egyetlen egy büntetés jár csak, akkor is, hogyha többször elkövetik ugyanazt a, büntet, ugyanazt a büntetet, viszont valójában nem ez a történt, például az Murat Ülke esetében, és végül is az ENSZ munkacsoportja úgy döntött, hogy a hogy a <clears throat> többszörös letartóztatás, illetve börtönbe vetés az illető személyre nebis in idem alapelv megsértése volt. Az Európai Emberi Bizottság Ozman Mürat Ülke esetében úgy találta, hogy hogy végül is az összbüntetés, a halmazati büntetés időszaka teljesen aránytalan a ténylegesen elkövetett bűnök súlyával. Inkább arról van itt szó, hogy kalkuláltan ezek a büntetések arra szolgálnak, hogy hogy elnyomják az intelligencia, az értelmiség mm, antimilitarista érzéseit, és úgy döntött, remélem, hogy hamarosan befejezi a felszólalását, kisasszony, A konvenció hármas cikkébe ütközik tehát egyazon büntetés többszörös megbüntetése. Az ENSZ munkacsoportja, illetve az Európai Emberi Jogi Bíróság döntéseinek nagyon fontos konzekvenciái vannak, akik, akiket állandóan bíróság elé citálnak, ezek gyakorlatilag az alapvető emberi jogaikban szenvednek ö, ö, nélkülözést, 2006. december 5-i ülésén, amikor az első ízben történt döntés az ülke esetben, az Európa Tanács miniszterek tanácsa két kérdést intézett Törökországhoz, hogy egyrészt individuális lépések történjenek az adott ügyben, és általános lépéseket kell tenni, hogy az ECTHR döntéseivel harmonizáló bírósági gyakorlatot kell létrehozni. 2007-ben elnézést most alba kell hagynia. Ez az utolsó paragrafus. Most már 12 percnél tartunk. Vagyis ez négyszer annyi, mint amennyit adtunk. 2007-ben a török kormány közölte a bizottságban, hogy már egy új ö, joganyag van készülében, azonban a külügyminisztérium ö, nem volt hajlandó információt adni az ügy fejlődéséről, és egyébként a törvénytervezet 2007 óta nem látott nagyvilágot, tehát az a konklúzióm, még egy paragrafum, a egyetlen paragrafust olvasnék még fel, hogy a törvénytervezetet napvilágra kell hozni, és biztosítanunk kell, hogy ez a törvény a szolgálat megtagadás, mint alapvető emberi jogot ismerje el. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen ezt a nagyon kimerítő jogi véleményt. Valóban ez egy nagyon fontos téma, de kérem a megértését. Gardner úrral egy nagyon indokolt kivételt tettem, mert előző alkalommal szakítottam félbe, amikor itt járt a körünkben, és most látom, hogy Alejandra Pescania is a körünkben van, a bővítési főigazgatóság illetékes igazgatója. Elnök asszony, nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek, és beszámolhatok a munkánkról az albizottság előtt. Először is arról, hogy a bizottság milyen szerepet játszik a törökországi emberi jogi helyzet kivizsgálásában. Az önök bizottsága és más bizottság is számos emberi jogsértési ügyről kapott már tájékoztatást. Mit tehetünk a problémák megoldására, hogyan orvosolhatjuk ezeket? Azt szeretném tisztázni, hogy az Európai Bizottság szerepe mi lehet, mit tehetünk, mit nem tehetünk meg, és milyen keretek között tevékenykedünk. Először is 99 Helsinki-re visszautalva. Törökország jelölt ország volt, akkor készült 98-ban az első jelentés a bizottság részéről az emberi jogi kritériumok teljesítéséről. Akkoriban Törökország nem teljesítette a politikai kritériumokat, és kizárt kizárták a csatlakozási tárgyalásokból. Azóta minden évben, tehát 98 óta rendszeresen megjelentetjük ezeket a jelentéseket. 2004. decemberében úgy döntött az Európai Unió, hogy újra nyitja a tárgyalásokat Törökországgal, és gyakorlatilag meg is kezdődtek a tárgyalások. Ennek alapját az a felmérés, illetve az a megállapítás képezte, hogy Törökország lényegében teljesíti a politikai, emberi jogi, demokratikus és jogállami kritériumokat. A tárgyalások megindulását követően folyamatosan nyomon követtük az emberi jogi fejleményeket, ezek külön fejezetet, a 23-as fejezetet képezik a jelentésünknek. Ugyanakkor ezt a fejezetet a tárgyalások hivatalos folyamában egyelőre nem nyitottuk meg. Törökország egy jelentést nyújtott be a tanácshoz. Nyilván ennek elfogadásához egyhangúságra lenne szükség, amit a tanács még eddig nem hozott meg. Tehát változatlanul szoros figyelemmel kísérjük az emberi jogi helyzetet. Az éves jelentés az egyik eszköze ennek, illetve különböző csatlakozási és társulási bizottságok keretében. De, mint ahogy említettem, a 23-as fejezet egyelőre még nem nyílt meg. Az Európai Unió szerződésének 8.6-os cikke írja elő, hogy az emberi jogok védelmét tiszteletben kell tartania a jelölt tagország, illetve a jelölt országnak, mégpedig az európai jogszabályok értelmében. Tehát annak ellenére, hogy a tárgyalások nem indultak meg, a gyakorlatot vizsgáljuk, és nagyon gyakran megállapítjuk, hogy a jogi kereteket nem teljesíti, azoknak nem felel meg a gyakorlat. Jó példa erre a társ, a szabadság eh, érvényesülése. Így például a leszbikus vagy homoszexuális szervezetek esetében ez tiltott. Itt mi nem az összes esetet kívánjuk leltárba venni, hanem azt vizsgáljuk, hogy rendszeresen, rendszeres gyakorisággal hogyan sérül az, az emberi jogok helyzete. Nagyon fontosnak tartjuk azonban, hogy nemzetközi porondon működő kollégáinktól megismerhetjük a konkrét ügyeket. Rendszeresen kapcsolatban állunk a török hatóságokkal a legkülönbözőbb szinteken, és pénzügyi segítséggel is támogatjuk a politikai szervezeteket, hogy elősegítsük számukra, hogy megismerjék és megértsék a bevált európai gyakorlatokat, a szólásszabadság, az egyesülési szabadság és egyéb szabadságjogok területén. Intenzíven támogatjuk a civil szervezeteket, a nem kormányzati szervezeteket, évente 3 millió euróval segítjük a tevékenységüket, hogy meg tudják erősíteni hálózataikat. Most pedig az emberi jogokkal kapcsolatos helyzetre térnék rá. 12 éve kísérjük nyomon a helyzetet, és a megállapításainkat az említett éves rendszeres jelentés tartalmazza. 98 óta készítjük ezt a jelentésünket, és ennek az emberi jogokkal foglalkozó fejezetetét az önök bizottságához is eljutattuk. Remélhetőleg a mostani jelentés is hamarosan elkészül. Ez alatt a 12 év alatt komoly előrelépés történt, de még mindig rengeteg a teendő. 2003-ig például az éves jelentéseinkben azt hangsúlyoztuk, hogy a halálbüntetés még mindig nagyon előkelően szerepelt a bíróságok gyakorlatában. Azóta ezt eltörölték. 2004-ben kijelenthettük, hogy a halálbüntetést végre megszüntette Törökország. Ami a jelenlegi jogi kereteket illeti, Törökország nem megfelelően szabályozza a katonai szolgálat megtagadást. Akik ezt megtagadják lelkiismereti, vallási vagy egyéb okból, ismételt és korlátlan büntetésekkel és szankciókkal kell, hogy szembe nézzenek. A 2006-os emberi jogi bírósági határozat megállapította, hogy ez a megalázó eljárás szembe megy az emberi jogi karta 3-as cikkével. Szoros figyelemmel kísérjük ezt a kérdést a török hatóságokkal folytatott párbeszéd során. 98-ban az éves jelentésünkben kimondtuk, hogy a rendszeres kínzás, illetve az igazságszolgáltatáson kívüli eljárások ügyét folyamatosan vizsgálni kell. Ma már elmondhatjuk, hogy kellő jogi biztosítékok érvényesülnek e tekintetben, ennek ellenére aránytalanul élnek erőszakkal a rendészeti szervek. Ami pedig a szólásszabadságot illeti. 12 évvel ezelőtt azt mondtuk, hogy az alkotmány nagyon szoros keretek között történő értelmezése következtében megválasztott ellenzéki politikusokat, újságírókat, civil szervezetek munkatársaikat gyakran ítélték elő, el bizonyos véleménynyilvánítások vagy könyvek megjelentetése miatt. Azóta a helyzet változott. A büntető jog 301-es cikkét azóta módosították, a helyzet némileg megváltozott, de egyelőre még élénk vita folyik ennek kapcsán Törökországban. A török törvények azonban nem garantálják kellő módon a szólásszabadságot. Az újságírókkal szemben még mindig indítanak eljárásokat, mégpedig titoktartás megsértése indoklásával, még akkor is, hogyha az általuk megjelentetett információ egyébként nyilvános. Például a kurd kérdéssel kapcsolatos véleménynyilvánítás kapcsán figyelhető ez meg, honlapokat tiltanak be, és a sajtótól elvárják az önkorlátozás gyakorlását. Törökország 138. helyet foglal el a újságírókkal szemben el, történő fellépések kapcsán. De tu au angstil Komoly erőfeszítésekre van szükség tehát ezen a területen. A 2008-as törvény egy fontos jogi lépés volt, ez lehetővé teszi a vagyonba való visszahelyezést, ennek megvalósítása ugyan késedelmekkel, de folyamatban van. Nem minden intézmény rendelkezik jogi személyiséggel. A vallási közösségek kapcsán ezen törvény megvalósítása még nem hozott megfelelő eredményeket. 2008-ban a jelentésünkben azt írtuk, hogy a nőkkel szembeni erőszakkal kapcsolatos fellépés nem elegendő. Ma már megfelelő jogszabályok biztosítják a nők jogait, és erre vonatkozóan az alkotmány is módosult. Ugyanakkor erőfeszítésekre van még szükség, hogy a, ez a jogszabály a gyakorlatban is megvalósuljon. A családon belüli erőszak és a nőkkel szembeni előbb erőszakos fellépések változatlanul problémák jelentenek. És végezetül a főleg kurdok által lakott délkeleti régióra tekintettel a jogszabályokat úgy kell módosítani, hogy az alapvető emberi jogok ott is érvényesülhessenek. Néhány intézkedésre már sor került. Végezetül Láttuk, hogy javul a helyzet, az, vagy javult a helyzet az elmúlt 12 évben Törökországban. Ennek eredményeként nyíltak meg a tárgyalások, a csatlakozási tárgyalások 2005-ben, de még mindig, és erre felhívtuk a törökök figyelmét is, rengeteg teendő van. Ugyanis több jele volt annak, hogy rendszeresen nem felel meg bizonyos kritériumoknak Törökország azon kell, arra kell törekednie Törökországnak, hogy az összes kritériumot maradéktalanul megvalósítsa a demokrácia, a jogállamiság és az emberi jogok területén. Az eddigi jogszabályi lépések jó kezdőpontot jelentenek, de a reformok, a részleges reformok útja végtelen. Teljesen le kell zárni ezeket a reformokat. És azzal zárnám, hogy november 9-én a bizottság közreadja a 2010-es éves jelentését, és ezt természetesen a parlamentnek is át fogjuk adni. Köszönöm szépen. Nagyon informatív beszámolót hallottunk, egy nagyon speciális perspektívából, hogy az elmúlt 12 évben mit sikerült elérni, és mi várat még magára. Most pedig Szelim Kolenad nagykövet úrnak adom át a szót. Maximum 10 percre szeretnék a reakcióit hallani. Köszönöm, elnök asszony, nagy örömmel tettem eleget a meghívásnak, és megosztanám a reforma kapcsolatos gondolatainkat, elsősorban a elmúlt 11 hónapban mi történt, Azért fontos ez, mert nagyon fontos az Európai Parlament, a török-EU viszonya szempontjából is. Először is néhány kulcs pontra térnék rá a török reform folyamaton belül. A politikai reformok az emberi jogokkal kapcsolatban a jogállamiságnak köszönhetően kiegészítik a csatlakozási eljárást, ez egy nagy prioritás számunkra, azonban a reformokra azért is szükség van, mert a török nép nagyobb mértékű demokráciát kér, és 2003 óta folyik ez a reform, három fontos alkotmánymódosítás történt, átírtuk a polgári törvénykönyvet és a büntető törvénykönyvet, mindezt annak a jegyében, hogy a terrorizmus ellen is küzdünk. Az alkotmány 90-es pontját átírtuk, és 2000, 2004-ben az alapvető emberi jogokat is belevettük az alkotmányba, az új büntető törvénykönyv megfelel az európai sztenderdeknek, elsősorban a véleménynyilvánítási szabadság tekintetében, és az ezzel kapcsolatos jogi esetek száma drámai módon csökkent. És azon kívül a különféle az alapítványok működését is eh, segítjük azáltal, hogy külföldről érkező pénzeket is elfogadhatnak, és általában nagyobb szabadságot eh, élveznek. Most pedig áttérnék a a <clears throat> alkotmány módosító csomagra, nem nemrégiben eh, fogadtunk el. A, ez a ezt a csomagot a kopenhágai kritériumoknak megfelelően készítettük el, és eh, az alkotmány több mint 20 cikkét eh, átírjuk. Az Európai Alapjogi Karta, az Európai Emberi Jogi Bíróság ítélet, ítélkezései alapján ö, eh, kerül tehát átírásra ez, és így az alap követő emberi jogokat és szabadságjogokat kiszélesítettük, amit el is ismert többek, ismert többek között az Európai Bizottság is. Ezen kívül a pozitív diszkriminációt bevettük a hm, a hátrányos helyzetűek számára, mint például a, a um, idősek, nők, gyermekek, illetve a fogyatékosságokkal élők ö, esetében az ö, ö, kiszélesítettük a gyermekjogokat, a külföldi utazást lehetővé tesszük, ombudsmani állást hoztunk létre, és eh, a törvényességi óvás illetve felülvizsgálat lehetőségét megteremtettük. Alkotmánybíróságunk hatásköre növekedett, és a legfelsőbb bírói tanács, illetve közvadlói hatalom jogosítványait is harmonizáltuk. Most, hogy elfogadásra került ez a csomag, a kormány és a parlament a következő hónapokban abszolút prioritásként kezeli ennek a végrehajtását. Azután bizonyos intézményi fejlesztések is történtek, például egy nemzeti emberi jogi alapítványt hozunk létre, és egy antidiskriminációs, illetve egyenlőségi tanácsot, hozzunk létre néhány hónapon belül. Ami a nők jogait illeti, ez is egy további prioritásunk, a nemek közötti egyenség, egyenlőség a bíróság előtt nagyon fontos. És a halálbüntetést ezen túl, ezen túl életfogytiglani büntetése konvertáljuk. a nőkre és a lányokra vonatkozó közös programot 2006 2008 között hat provinciában futtattuk le, és egy körlevél, minisztériumi körlevél arra hívja fel a figyelmet, hogy a nők és a lányok jogait minél inkább érvényesítsék. Ami a, a vallásszabadságot illeti, egy körlevél, tehát a, ez év májusában látott ez napvilágot, különféle amely kijelenti, hogy a különféle vallási közösségek oszthatatlan részét képezik a török nemzetnek, és minden ö, fajta védelmet ö, megérdemelnek a nem ö, muzulmán közö, kisebbségek, és mindent el kell követni, hogy úgy érezzék ezek magukat, mint akik a török társadalomhoz tartoznak. 2010. augusztusában a Szümmilla illetve a, igen, a Trabzoni ortodox, eh, ortodox kolostorban egy eh, ünnepséget tartottak, és az Aktabár eh, vallás, ez egy, egy örmény eh, felekezet, akiknek a, mini, a, egy múzeumát nyitották meg, és egy misét is tartottak, 95 év óta elősz, első alkalommal több mint négyezren vettek részt az ortodox misén, és a keresztet is felállították a templomukra, ami pedig a mm, gyermekek jogait illeti 2010. júliusában a terrorizmus elleni törvényt módosították úgy, hogy a gyanúsított gyermekeket ugyanolyan rezsim alatt ö, ítélnek el, mint, mint, mint bármilyen más ifjúkorú, fiatalkorú bűnözőt. Természetesen ö, jogi ö, kötelező a jogsegélynyújtás, ö, és gyermekpszichológusokat, illetve szociális munkásokat kell bevonni ezekbe a ö, eljárásokba, és megtiltottuk a gyermekek, illetve fiatalkorúak megbilincselését. Ami pedig a, a média által használható nyelveket illeti, rádió és tévében különféle dialektusokban és nyelveken lehet sugározni, ezt egyébként a legfelső média tanács hozta ezt a döntét 2009. novemberében, és ezzel mindenféle a médiára vonatkozó megszorítás megszűnt. 15 szolgáltató, 5 helyi TV, 10 helyi rádió kapott engedélyt, a Zaza, illetve egy másik kurd dialektusban történő sugárzása, ami pedig a képzést illeti a, utalnék a lelkiismereti megtagad, szolgált megtagadókra, és rámutatnék, hogy az Európai Emberi Jogi Bizottság nem mondta ki azt, hogy a emberi jogi konvenció megengedné a ö, szolgált megtagadást, hanem annyit mondott, hogy Törökország nem teljesítette a kötelezettségét a ö, megalázó bánásmódra vonatkozóan, tehát a bíróság ö, határozata nem mondta ki azt, hogy emberi szabadságjog lenne a lelkérismeti okból való szolgálat megtagadás. Világos az, hogy a terroris, terrorizmus folytatás, folytatólagossága bizonyos megkötéseket tesz szükségessé a kormány részéről, és rá szeretnék arra is mutatni, hogy más dolog egy törvényt elfogadni, és más ezt eh, életbe léptetni, illetve megvalósítani, és mind a két aspektusa egyformán odafigyelünk, éppen ezért folytatunk eh, széleskörű projekteket, kiképzésre, kiképezzük a biztonsági erőket, illetve a eh, bírói kart, és még egy mondat, csak ugye néhány dologra tudtam kitérni 10 perc alatt, azzal zárnám, hogy az emberek 2010. Eh, szeptemberében tartott népszavazásban elsőprő többséggel támogatták az alkotmánymódosító csomagot, eh, ez közelebb hoz minket az Európa Uniós kövé, követelményekhez, és remélem, hogy az Európa Európai Parlament is arra fogja biztatni a török nemzetet, hogy közeledjen eh, az Európai Uniós csatlakozás irányába. Köszönöm szépen. Köszönöm. És eh, mi is eh, arra szor, azt szorgalmazzuk, hogy folytassák a megkezdett erőfeszítéseket. Nagyon jó üzenet volt ebből a szempontból az alkotmánymódosítás, és egy delegáció látogat majd el hamarosan Törökországba. És akkor most a nagykövet urat, illetve a vendég előadókat követően a közös parlamenti bizottság elnökéhez, Flotr asszonyhoz fordulok. Ha egyetértenek, akkor 5-5 percet kap ön, és kolléganőnk Omen Reuten asszony, mert azt hiszem, hogy a vitára is kell némi időt hagynunk. Merci, Madame la Présidente. Donc... Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, öt percben, ha megengedi, akkor persze nem új jelentést tartanék itt most az emberi jogok helyzetéről Törökországban, hanem kontextusba helyezném azt, hogy a demokratikus jogállamiság kiterjesztése Törökországban hogyan alakul jelenleg politikai kérdésekkel, kurd kérdéssel, az új alkotmányjal, valamint az Európai Unió és török csatlakozás megoldási tárgyalások kontextusába helyezném mindezt. Az emberi jogok helyzete és a demokrácia kiteljesítése igen konfliktusos, potenciálisan konfliktusos kérdés, mind a politika, mind a társadalom, mind pedig a különböző egyesületek szintjén 2009-ben például 12-szer elítélte az Európai Emberi Jogi Bíróság a török hozzáállást a kérdésben, igen, elhíresült a Nanning gyilkosság ügyében, az, a szólás szabadság megsértése Törökország által. Az Emberi Jogi Bíróság pedig ugyan jelen nem volt az elítélendő, de elítélte a török államot, mert nem biztosította az adott és meggyilkolt személy védelmének minden lehetőségét. Alapvető fontosságúnak tartom azt, hogy a török államkormánya nem fellebbezett az Európai Emberi Jogi Bíróság előtt. Ez mit jelent? Azt, hogy elismeri az emberi jogi, elismeri a török kormány Randing esetben, hogy hiba történt ami pedig a tisztviselőket illeti 35 eljárást indítottak amely potenciálisan majd, hogy nem 400 köztisztviselő feladatát kérdőjelezi meg, és maga a török állam kormány kérdőjelezte meg azt, hogy miért nem ítéltek el egyetlen köztisztviselőt sem valahol. Ez mindez azt mutatja, hogy az intézmények, a társadalom, a politikai erők szintjén belső vita folyik Törökországban. Ha mindezt figyelembe vesszük, akkor azt is átláthatjuk, hogy nekünk, európaiként, a török demokrácia kiteljesítésében milyen feladatunk van. Persze a felszólítások az EU részéről mindig ellentmondásosak is. Miért? Mert mi valóban kihangsúlyozzuk, hogy alapvető jogokat kell a, az egyesülési jog, nők, férfiak jogainak érvényesítése szintjén és a szólásszabadság szintjén kiteljesíteni Törökországban, ugyanakkor a belügyekben, igazságügyi ügyekben csak politikai okok, politikai okok miatt megrekednek az előrelépések. Tehát tudomásul kell vennünk azt is, és figyelembe kell vennünk, hogy a téren milyen felelősségünk van azonnal lezárom. Az alkotmányos csomag elfogadása abszolút de fontos. Miért? Mert a tartalma igen fontos ennek az alkotmányos reformnak. Egyrészt, másrészt pedig azért is, mert ö, erős támogatottsága van ennek az alkotmányos folyamatnak Törökországban. A hatóságok, az összes partner Törökországban felelősséggel bír és igenis politikai ö, szabad kézzel rendelkezik annak ö, céljából, hogy egy új alkotmány megszülethessen. Ez az új alkotmány lehetővé teszi majd, hogy új ö, fényt kapjon a kurd kérdés. 150 aktivista jelenleg bírósági eljárás alatt áll a terrorizmus ellenes törvény keretei között. Ez a törvény, a terrorizmus ellenes törvény, ugyan hallottuk, hogy a fiatalkorú bűnelkövetők szintjén megváltozott, de gyakorlati vonatkozásaiban még a gyerekek mindig börtönben ö, vannak, tehát valahol a kurt kérdés is mindenképpen, és a gyermekkérdés is ö, megköveteli, hogy az alkotmányt megreformálják. Ö, Olymen Rajten asszony is elmondja, majd én magam is, és minnyáján, akik a török kérdést felkaroljuk, bátorítjuk, hogy az alkotmányt megreformálják, mert így majd az 1980-as alkotmányt végre megváltoztathatjuk konszenzusos módon, és a társadalom egésze támogatja ezt a változást. Alapvető fontossággal bír ez a folyamat, hiszen valós tartós, pozitív perspektívákra van szükségünk. Köszönöm, nagyon érdekes és fontos volt ez a hozzászólás. Casagrande asszony által elmondottakat megerősítette, ami a 23-as fejezet blokkolását illeti. Ezek új lehetőségeket teremtenek, hogy az emberi jogi vitát újra nyissuk. Omen Rajtan köszönöm szépen! Szeretnék gratulálni önnek ehhez a kezdeményezéshez. Nagyon fontos mindannyiunk számára, és a jelentéstevő számára is, aki új jelentést fog készíteni november során, december elején. Meg tudom ígérni, hogy a mostani ülés nagyon tanulságos lesz számomra ebből a szempontból, az itt elhangzottakból sokat fogok meríteni a jelentésem készítéséhez. Én nagyra értékelem a politikai beszámolót. Nagyon jó volt. Ezt kérem, hogy a titkárságnak is adja át. Elnök asszony, e, mindez nagyon fontos része a kopenhágai kritériumok teljesítésének. Számomra ezek a kritériumok fontosabbak, mint egy-egy fejezet megnyitása vagy lezárása. A törökországi emberi helyzet alakulását figyelve, az elmúlt években, és ezt már többen elmondták, így például a nagykövet úr is, hogy igen komoly lépésekre kerül sor. Új jogszabályokat fogadtak el, a valóság ugyanakkor nem feltétlenül tükrözi azt, amit a törvénykezésben elfogadnak. A megvalósítás ugyanis nem mindig kielégítő. Ha ezt értékelnem kéne, akkor szerintem ennek az oka az országban kialakult polarizáció. És nem pusztán a politikára gondolok, hanem az igazságszolgáltatásra, illetve a társadalom egészére. Nagyon gyakran, szinte lehetetlen annál többet tenni, mint amennyit megtesznek. És most engedjék meg, hogy néhány konkrét pontra rátérjek. Ami az alkotmánymódosításokat illeti, ez nagyon fontos előrelépés volt, ezek a módosításokat azonban át kell ültetni konkrét törvénytervezetekbe, majd ezt követően meg kell valósítani. És nagyon jó lenne, ha ez minél gyorsabban megtörténne. Mint ahogy Helen a biztonság képviselője és a nagykövet úr is említette, én is hangsúlyoznám, hogy az új alkotmány alapvetően fontos Törökország modernizációja szempontjából. Ami a demokratikus nyitást illeti, ezt Törökország tavaly bejelentette, és ez üdvözlendő. Ugyanakkor nem hozott semmi, vagy elég új újdonságot a kurdok esetében. Az új törvénymódosításokat ha megnézzük, a terrorizmus ellenes törvény kapcsán a gyermekek helyzete javult, tehát velük szemben már nem indítanak büntető eljárást, de új javaslatokat is várunk a demokratikus nyitás tekintetében, ami a kurd kérdést illeti. És még egyszer hangsúlyoznám, hogy a PKK-val kapcsolatos ügyet vagy fellépést elítéljük. Európa mindig is szolidáris volt a terrorizmus ellenes fellépés kapcsán. De ebből a szerepemből szeretném hangsúlyozni, hogy sokkal erőteljesebb kormányzati fellépésre lenne szükség, a demokratikus nyitással kapcsolatos új jogszabályalkotás kapcsán a kurd kérdésben. Hogyha fenntartható megoldást akarunk elérni, akkor csak így járhatunk el. Ami pedig a különböző szabadságjogokat illeti. Konkrétan a vallásszabadságot. Tavaly eh, jelképes helyekre tömegek eh, látogattak el ez nagyon fontos, de a politikát nem határozhatják meg az új szimbólumok, jelképek felbukkanása. Konkrét intézkedésekre van szükség, hogy minden vallási közösség egyelő jogokat élvezzen. És ez is a demokratikus nyitással összefüggő konkrét lépéseket igényel. A protestáns egyházak áttekintették, hogy milyen akadályok merültek fel az alapítványokkal kapcsolatos új jogszabály elfogadása óta. A nők kérdésére rátérve, valóban a törvény létezik, de itt is hiányzik, vagy hiányos a megvalósítás. Az egy dolog, hogy Ankarában vagy Isztambulban eljárást indítanak, de hogy ez elmarad más régiókban, az is biztos. És különösen aggályos a sajtószabadság és a véleménynyilvánítás ügye. A 301-es és egyéb cikkek, a büntető törvénykönyv cikkei még mindig lehetővé teszik a magánszemélyekkel, illetve újságírókkal kapcsolatos eljárások indítását. És nemrégiben hallottam, hogy kb. 6000 honlapot tiltottak be, ami egyszerűen nem illik bele egy korszerű, dinamikus társadalom képébe, amire Törökország törekszik. Tehát számos dolgot kell még tenni. A nagy média vállalatok konglomerátumok részei, amelyek saját érdekük védelme érdekében használják fel a sajtót. És ebben az ügyben vagy kérdésben is új jogszabályra van szükség. Tavaly májusban újságírókkal találkoztam, szakszervezetekkel, és ők is követelik a média szabályozás reformját. Múlt héten a WordPress Freedom eh, kimutatásában is megjelent, hogy milyen hiányosságok vannak Törökországban. Végezetül az Európai Emberi Jogi Bíróság eh, ítélkezésére rátérve, ezek az ítéletek általában megkésve születnek de ezeket többé-kevésbé Törökország megvalósítja, vagy figyelembe veszi. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a világos megjegyzéseket, és köszönöm, hogy innen elviszi a, a mm, <clears throat> eredményeinket. Azt hiszem, hogy a külügyi bizottság épp munkában van ezzel kapcsolatban, lesz egy jelentés is. Most nézzük, hogy kik ugye még a Kazaksztán, Szíria, Libanon áll előttünk, tehát mindenkinek csak egy-egy percet adok a további jelentkezőknek. Lokmire Kilnis, Gromes Bekos, Csárna Korszó, ha bárki más szeretne hozzászólni, ez is rendben van, de egyelőre ennyit. Lokmi asszony a szó. Köszönöm szépen. Egy nagyon specif, speciális ö, ö, ügyel foglalkoznék. A, az Iaba Kildi ö, mm, szigorú őrizetű börtön ö, helyzetéről beszélnék, ahol politikai foglyokat tart tartanak fogva. Ezzel kapcsolatban van egy kérdésem. Ha jól tudom, ebben a szigorú börtönben az emberi jogok szempontjából nagyon megkérdőjelezhető a helyzet. Nem tudom, a Kaszkancsi asszony is elmondta, hogy rá kell világítanunk egyedi esetekre, mert például egy levelet írt egy adott fogoly, akinek már maximum hat hónapja van hátra az életéből, mert nagyon beteg, viszont nem engedték ki a börtönből, hogy orvos megvizsgálhassa, és ezek az életfogytigosok vajon kötelezhetőek arra, hogy ott halljanak meg a börtönben, vagy pedig betegség esetén otthon hallhassanak meg. Köszönöm szépen. Kényész asszony, köszönöm szépen, elnök asszony. Én most a demokrácia kérdésére szeretnék rátérni az egyetemes választások kontextusában a Dirbakiri eljárásról van szó, tudjuk, hogy számos választott politikus, számos polgármester büntetés, börtönbüntetésben van. Én Brötányban Renvárosával, Renvárosából, Gyirbakéral 77 óta együttműködést folytatunk, jól ismerjük egy török várost, így Oszmán Bedimir urat is, választott képviselőt Törökországban nem gondoljuk, hogy ő terrorista lenni, amikor mi Derbakir polgármesterét fogadjuk, fogadnánk és halljuk tőle, hogy január óta nincs joga ahhoz, hogy elhagyja Törökországot, akkor megkérdezem én azt nagykövet úrtól, hogy amikor ön arra utal, hogy szabadabban lehet külföldre utalni, akkor a dirbakiri választottakkal mi a helyzet? Mi a brötányi nyelvet szabadon beszélhetjük Brötányban. Mi a helyzet a kurd nyelv használatával, amikor például egy bírósági eljárás során egy kurd saját nyelvén szeretne szólni semmilyen megoldás nincs egyenlőre, ha csak a demokratikusan választott képviselőknek nem adjuk meg saját jogaikat. Köszönöm. Én szigorúbb leszek a hozzászólási időkkel, mert itt majdnem két percet beszélt a kollégina, Gomez asszony. Elnök asszony, csatlakoznék ahhoz, amit a korábbiak mondtak azzal kapcsolatban, hogy nagy a az európaiak felelőssége abban, hogy a kopenhágai kritériumokat érvényesítsék. Felkér, és megkérdezem, hogy a 23-as fejezetet miért blokkoltál, miért nem nyitották még meg. Ezen kívül ö, én megértem, hogy mennyire fontos az új török reformcsomag, azonban ez nem kezeli megfelelő módon a kurt kérdést, már pedig ez egy abszolút centrális kérdés. És azt is meg kell említeni, hogy az embereket megeresősen körmönfont a módon ö, fosztják meg az önkifejezés véleménynyilvánítás szabadságától, és a katonai a katonaság még mindig túl erős szerepet játszik egy állítólag demokratikus államban, és mivel hogy pucs egy államcsíny segítségével kerültek hatalomra, most valójában tényleges lépésekre van szükség, hogy ez egy demokratikus állammá alakuljon. Csanako asszony nagyon röviden adja elő a kérését. Eh, eh, Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Kiliszon asszony és Gomez asszony is eh, előttem szólt már a kurd kérdésről, magáról a kurd nyelv használatáról. A nagykövet úr bizonyos török dialektusokról szól, de itt nem dialektusokról van szó, nem tájnyelvekről, hanem 14 millió embernek, a török lakosság 20%-ának a nyelvéről, több ezer éves múltra visszatekintő nyelvről van szó, nem csak tájnyelvről. Ahogy Flótra asszony is utalt erre, én a bizottsághoz intézném a kérdésem. A bizottság képviselője azt mondja, hogy ami az önkéntes, önkényes kivégzéseket és a kínzásokat illeti, a helyzet változott, és már Pedulsz múlt hónapban egy olyan jelentést terjesztett a parlament elé, amely a hónapok óta rávilágít arra, hogy 20 önkényes kivégzésre került sor, és számos esetben vegyi fegyvereket vetettek be a kurdok ellen, és a fotók is erről beszélnek. Θέλω να ρωτήσω τον πρέσβη. Αντιλαμβάνομαι ότι... Köszönetet szeretnék mondani a nagykövet úrnak, és egy kérdést is tennék föl irányába. Megértem, hogy törvényileg a nők és férfiak között nincs most már különbség, de a gyakorlat nem ezt mutatja. Melyek azok az intézmények, amelyeket a török állam foganatosított annak érdekében, hogy a hátrányos megkülönböztetésre ne kerüljön sor a nők és férfiak között? Az ország vezetői persze támogatták, bátorították a változásokat. Ez így van például a ö, fátyol viselettel kapcsolatban, a kendő viseletével kapcsolatban. Viszont hogyan lehet valóban a nők és férfiak közötti valódi egyenlőséget támogatni? Köszönöm, Csanakó asszony, és akkor most először a nagykövet úrnak, majd a többi előadónak fél-fél percben maximum adnék, adnám meg a szót. Köszönöm szépen. Először is Flotr asszonynak és Ulmen Rújten asszonynak szeretném megköszönni a hozzászólását. Nagyon sok pozitívumot hallottunk. Először is a sorrendet véve, ahogy feljegyeztem a hozzászólásokat, reagálnék. Konkrétan a Dark Bakiri börtönben életfogytiglan fogva tartott rab halálos betegségével kapcsolatosan. Természetesen az elnöknek megvan a joga, hogy kegyelmet gyakoroljon halálos beteg foglyokkal, foglyok esetében, és azt hiszem, hogy ezt az esetet is majd alaposan meg fogjuk vizsgálni. Szerintem félreértés volt azzal kapcsolatosan, hogy a kurd nyelvet betiltották volna Törökországban. Erről szó sincsen, sőt nem akadályozzuk a kurdokat abban sem, hogy a nyelvüket használják. Számos rádió és tévé állomás sugároz kurd nyelven, tehát ez valami félreértés lehet, és azért senkit nem vonnak eljárás alá, mert kurdul beszél. Az más kérdés, hogy milyen terrorista cselekményekre került sor. Martin Tolzer úr jelentésében bizonyos fotók, fényképek is megjelentek. Itt a forrás teljes mértékben tagadja a jelentésben foglalt állításokat. És kérem, hogy ezt majd a titkárságnak is közvetítsék. A nemek egyenlőségével kapcsolatos jogszabály valóban megszületett, de ennek átültetése vagy megvalósítása nagyon fontos felvilágosító munkát is feltételez. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök asszony. Szeretném megköszönni Uszterzi asszonynak önhöz a megértést, ugyanis ön nem kapott kérdést, éppen ezért a bizottság képviselőjének adnám meg a szót. Néhány nagyon konkrét választ a fogvatartottakkal, a rabokkal kapcsolatos ügyeket rendszeresen vizsgáljuk, és az ezzel kapcsolatos tájékoztatást majd felvesszük mi is, ami pedig a peer review-kat illeti, mi rendszeresen meglátogatjuk az ország különböző börtöneiben uralkodó helyzetet, és ez mindenféleképpen részét képezi a politikai párbeszédnek. Tehát ezt az ügyet majd, amit ön említett, szintén meg fogjuk vizsgálni. Nagyon fontos, hogy általánosan úgy lehetne reagálni az összes felvetett kérdésre, hogy egy feszült helyzet szemtanúi vagyunk Törökországban, ami a demokrácia, a jogállamiság és az emberi jogok érvényesülési terét illeti. Ezt kell kialakítani. Mindaddig, amíg ez nem épül ki, addig a kisebbségi jogok, az emberi jogok változatlanul sérülni fognak. Erre időre van szükség vagy ehhez időre van szükség. Ezek a legfontosabb kihívások szerintem a török társadalom előtt. Elhangzott egy kérdés a 23-as fejezetre vonatkozóan is. Változatlanul csak Németország és Franciaország blokkolja? Igen, a, e, azt hiszem, de hát az egyhangúság egyhangúságot jelent de mindaddig, amíg nem bocsátják szavazásra, addig nem igazán tudjuk, hogy ki támogatja és ki ellenzi, vagy ki hol húzódik meg. Elnézést, az Európai Parlament, mondja az elnök asszony, tisztában kell, hogy legyen minden ilyen folyamattal. Elfogadhatatlanak tartjuk a tanács teljesen áttekinthetetlen és a színfalak mögött játszódó folyamatait. Gardner úr is kapott néhány kérdést. A közvetlenül hozzám intézett kérdésre válaszolnék a Dabrikai börtönben uralkodó helyzetre vonatkozóan. Más civil szervezethez hasonlóan az Amnesty International sem látogathat meg büntetés végrehajtó intézményeket Törökországban. Nincs rendszeres monitorozási eljárás a törökországi helyzet vizsgálatára, amit mindenféleképpen meg kell teremteni, hogy valós képet kapjunk a török helyzetről. Ennek ellenére interjúkat folytatunk korábbi rabokkal, jogászokkal, akik meglátogathatják, ügyvédekkel, akik meglátogathatják az ügyfeleiket börtönben, és vannak a különösen szigorú börtönök, minősített börtönök, ahol szintén meg kell vizsgálni a helyzetet, ami az egyesülési jogot illeti, illetve a politikai foglyokat, foglyok ügyét, akik akiket elkülönítve tartanak fogva az egyéb foglyoktól. Nem fel, megfelelően valósulnak meg az ezzel kapcsolatos jogszabályok és bizonyos esetekben a foglyok csak egy óra, heti egy órában léphetnek kapcsolatba a fogolytársaikkal, és egyébként pedig magánzárkában vannak. Ami pedig az orvosi ellátáshoz való hozzáférést illeti. Az Amnesty International már hosszabb ideje hangsúlyozza, hogy a törvényszéki orvosi hatóság nem független, az igazságügyi minisztérium felügyelete alá tartozik, jó lehet autonóm szervezetként kéne működnie. És nemrégiben idén egy jelentés készített a az illetékes szervezet, ami felvetette az orvosi ellátás kérdését, és ezt, ezeket a megállapításokat is figyelembe kell venni. Köszönöm Andrew Gardnernek, és köszönöm minden résztvevőnek a hozzászólását. A vitát tovább folytatjuk, és ha minden előadó betartotta volna az időt, akkor sor kerülhetett volna a kérdések második körére is ez jó tanulság majd a következő alkalomra a többi előadó esetében. Azt hiszem, hogy nem árt néha írásban is utasítás adni az előadóknak. Köszönöm szépen minden esetre az értékes hozzászólásokat, és akkor most következik a börtönök helyzete Libanonban és Szíriában. Én nagyon kérem, hogy aki távozik, az csendben tegye. Nem kell különösképpen elragozni, hogy miért érdekel bennünket Szíria és Libanon. Hmm. Felhívnám a figyelmet viszont néhány szíriai esetre, amelyeket nagyon alaposan meg kell vizsgálni. Haitem El Male 80 éves emberi jogi aktivista és ügyvéd. Kérem, hogy legyenek csöndben legalább, ha már nem hagyták el a termet. Haitem El Malek börtönben van. A 2010-es Ankarai kitüntetésben részesült, és egyébként én őt jelöltem a Szaharov díjra is. Reméljük, hogy az ő ügye, ügyére nagyon sokan oda fognak figyelni, és Muhammad al-Hassani-ra is utalok, aki szintén Szíriában börtönben ül emberi jogi aktivizmusáért. Az Európai Unióval való ö, közeledés miatt nagyon fontos ennek, az, ennek a két, két ügynek a, a vizsgálata. <clears throat> Szíriával indítunk tehát. Nadim Huri urat meghívt felkérem, majd ilyes Elmát, Almali úr fiát kérem fel. 7-7 percben Uri úr kezdje az előadást. Köszönöm szépen. Lebanonnal is foglalkozhatok, vagy később kerüljön rá sor? Együtt, együtt vegyük a kettő, amennyiben ez meg. Akkor Libanonnal kezdem, és majd Szíriával fejezem. Tehát Nadim Hulir vagyok, én a Human Rights Watch-nak vagyok a szíriai vezetője, és köszönöm szépen a meghívást. Libanonnal indítok. Milyenek is a börtönhelyzetek? 20 börtönünk van, a Rumi központi börtön a legnagyobb. Három fontos problémánk van Libanonban és van róla információnk is, mert az a e, pozitívum Libanonnak kapcsolatban, hogy általában jól hozzáférhetünk az adatokhoz, sőt a börtönökhöz is, bár a börtönhelyzet nem túl rózsás, tehát e, rendszeresen kapunk információt a börtönhelyzetről. Először is a legfontosabb problémánk az, hogy túl zsúfoltak a börtönek. 5500 azon vannak börtönben, és a hivatalos kapacitás 3800, 3700 fő a kapacitás, de valójában még ennyi, ennyi sem. Na most miért van ennyi ember börtönben? Az a probléma, hogy nem, nem az a probléma, hogy nem, ért, nem építenek több börtönöt, hanem hogy az előzetesben levők is itt vannak, és a Fogva tartottak 66%-a előzetesben lévő ember. A másik ok, úgyhogy az az, hogy visszatartjuk a mm, a külföldi állampolgárokat, mint letelt a börtönbüntetésük. A 13 százalékuk külföldiek, akik már letöltötték a börtönbüntetéseket. Miért tartják őket börtönben vajon, ez a kérdés, ilyen nagy számban? Azért elsősorban, egy 2004-es körlevél alapján mondhatom ezt, a, a, amely azt mondja, hogy rendőri megfigyelés alá kell helyezni minden olyan külföldit, akik letöltötték a börtönbüntetéseket, és ez úgy valósul meg, hogy akár hónapokig ott maradnak a börtönben, sőt, akár egy évig is, és eh, gyakorlatilag így eh, állandóan túlkapacitás kihasználás van. Azután vannak a menekültek és menedékesek, amikor eh, letöltötték a büntetésüket, és azután ki akarják őket zsuppolni az országból, azt mondják, hogy nem, nem vagyunk hajlandó elhagyni az országot, erre azt mondják a hatóságok rendben van, maradhattok, de tessék börtönben maradni, és utána mondjuk hat hónappal később már megjön az eszük ezeknek az embereknek, és hajlandók inkább kitoloncoltatni magukat. Tehát ez a legfontosabb két probléma, ami pedig a börtön viszonyokat illeti, nos, kevés a levegő, kevés a, a fény, és a 2008-as jelentés szerint nem volt elég tehát 5, 5 tehát a 20-ból 5 ö, börtönben kevés volt a friss levegő, és 13-ban pedig nem volt elég napfény. Ami pedig a mm, szaniter, ö, tehát a fürdési lehetőséget ö, illeti, nos, egy ö, helyi jogi csoport azt írta, hogy nem csak ezzel van probléma, hanem matracokon alszanak, mert, mert nincsenek ágyak elég számban, és nem különítik el az előzeteseket az elítéltekkel. Itt megint csak különbségek vannak ahol közel eh, alnak, élnek a családtagok, azok behozhatnak élelmiszereket, viszont akik külföldiek, ott, ott ez a kapcsolattartás nagyon nehéz. Ami pedig az egészségügyet illeti, az egyik legjobb aggályunk az, hogy mi történik eh, vész esetén, mert öt délután 5 óra után csak ügyészi engedéllyel nyitható ki a cellák, tehát akár belehalhatnak esetleges betegségek vagy sérülésekbe, és papíron a bírák látogatniuknak joguk van meglátogatni az elítélteket, általában nem törődnek el ezzel. Ami pedig a mm, kínzást illeti, továbbra is nagy probléma Libanonban, általában nem börtönökben, hanem fogdákban történik. Ez az a nagy probléma, hogy elsősorban három börtönnel van gond. Az egyik a, a katonai börtön, ez egyébként a minisztérium alaksorában található, 95 óta létezik, mind kihallgató helység vannak itt, mint pedig elítélt katonák, az NGO-k nem juthatnak hozzá, Egyetlen az ICRC, a, tehát a Vörös Kereszt 2007 óta bejuthat oda, az ICRC ö, jelentései nem nyilvánosokat, viszont a Human Rights Watch ö, gyakori jelzéseket kap kínzásokról, különösen izraeli eh, kémkedéssel vagy dzsihadista eh, cselekményekkel vádolt vagy gyanított személyek esetében. A másik börtön, azaz a Rumi börtön információs eh, szárnyában van ez, nagyon nehéz a hozzájutás. A harmadik pedig ez a külföldiek börtöne, ez egyébként egy parkolóház pincéjében található, és nagyon embertelenek ott a körülmények. Felhívjuk a libanoni hatóság figyelmét, hogy javítani kell ezen a helyzeten. Szégyenletes, hogy ilyen körmények között tartanak embereket. Három szinten tevékenykedünk. Az egyik, hogy a Zachley börtön most áprilisban nyílt meg, azután megpróbáljuk csökkenteni a ítéletek számát, és így csökkenteni a, a túlnépesedést, illetve hát a, a börtönök túlterhelését, és végsősorban van egy öt éves terv, az UNODC-vel és egyéb ügynökségekkel együttműködve, hogy a belügyminisztérium helyett az igazságügyminisztérium kezelje a bizonyos típusú ügyeket. Önök nagyon fontos szerepet játszottak, önök akár az EU intézményeken keresztül, például nem a régen négy ezer eurós pénzösszeg érkezett a börtön körülmények javítására. Azután a, bevált gyakorlatok gyűjtése is fontos, illetve külső konzulenseket kérnek föl, hogy hogyan lehetne meg tehát megjavítani a börtön viszonyokat nem csak arról van szó, hogy jobb épületeket vagy nagyobb épületeket kell építeni, hanem hogy használják el az alkalmakat, hogy a mai gyakorlatokon változtassanak, ha 66 százaléka börtönlakóknak még csak előzetesben vannak, akkor azt is kell mondani, hogy 79%-a, aki a börtönben van, egyszerűen nem volt nincs el, ítélet alatt, tehát ítélet nélkül tartják őket fogva, tehát ez, ezeknek a létszámát kell drámai módon csökkenteni, egyrészt ugye az előzeteseknek a, a számát kell csökkenteni, illetve az ön, kényes eh, fogvatartást kell csökkenteni, és nagyon komoly vizsgálatokra van még szükség a kínzásokkal kapcsolatban, hiszen Libanon a kínzás elleni eh, jegyzőkönyvet al- aláírta, azonban eh, semmiféle mm, jogkövetés nem alkalmazott ezzel kapcsolatban. Szíriáról áttérve annyit mondanék el, hogy Malek úr majd ezt részletezi. Itt a legnagyobb kihívás az, hogy nem jutunk hozzá az információhoz, nagyon nehéz információt kapni, és nincs senki, aki független személyként bejuthatna börtönbe. Három aggály van. Az egyik, hogy a biztonsági szerveknél egyre növekszik a, a lett fogvatartottak száma, ez ilyen kafkai helyzeteket találunk, a biztonsági szervek gyakorlatilag hónapokig tarthatnak, vagy évekig úgy tarthatnak fogva embereket, hogy semmiféle kapcsolatok nem lehet a külvilággal. Másodszorban infónk van, hogy sokan meghaltak ezekben a helységekben, de nincs róluk halott kémi jelentés, vagy igazságügyi szakértői jelentés, és nagyon gyorsan el kellett temetni ezeket a holttesteket dokumentált kínzások nem csak politikai aktiviták esetében, bloggerek esetében is találkozunk ilyennel, és kurd aktivisták és izlámisták esetében is találunk. Ilyen 2010-ben elhangzott az, hogy hihető és eh, rendszeres kínzások, illetve ö, eh, rossz bánásmóddal eh, találkoztunk. A Kodanája katonai börtönben 2008. júliusában tudjuk, hogy volt egy, egy nagy börtönlázatás, egyébként Damaszkusztól 30 kilométerre van, ez egy nagy börtön, és arra a, a becsléseink szerint két-három ezer ö, ö, fogoly lehet ott minimálisan, és kb. egy hónapig tartott ez az állóháború a lázadók és a börtön őrök között, és állítólag ezer foglyot öltek meg. Két és fél év után még mindig Nincs hivatalos információ semmiről ezzel kapcsolatban. Két év után bizonyos látogatásokat engedélyeztek, de még mindig van 60 fogoly, akiről semmit sem tudunk, és a hatóságok nem hajlandók nyilatkozni, és az utolsó megjegyzésem, aztán Máli úrnak átadom a szót, hogy százak vagy ezrével vannak politikai, emberi jogi aktivisták, akik be vannak börtönözve, és ugyanúgy kezelik őket, mint a köztörvényes bűnözőket, gyakran ö, szekálják, vagy brutalizálják őket a többiek a börtönben, és ö, nem csak, hogy nincs megfelelő egészségügyi ellátásuk, hanem nagyon rossz börtönkörülmények között élnek, és, és a köztörvényes bűnözők állandóan molesztálják őket. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen önnek a tájékoztatást a libanoni és szíriai börtönhelyzetről. Elfelejtettem elmondani, hogy a Human Rights Watch vezető kutató munkatársa. Most pedig nézzük a részleteket Szíriával kapcsolatosan, és Ias Almaleknek adom meg a szót. Elnök asszony, tisztelt képviselők, köszönöm a meghívást, hogy beszámolhatok a szíriai bőrviszonyokról. Nagyon nehéz erről beszélni, az eltűnésekről nem szólnánk. A 70-es években már olyan mértéket öltött ez, hogy 17 ezer esetben számoltak be ilyen esetekről 79-ben. Az eltűnt személyek családjai hiába melték fel a szavukat. Azóta a becslések szerint 44 ezren vannak fogva tartva Szíriában, és az ilyen erőszakos eltűnések kapcsán gyaníthatóan nagyon sokan kerültek börtönökbe. Hajfen Mala 79 éves szemét 2009-ben rabolták el. Egy fiatal blogger hölgyet pedig, aki 19 éves 2009-ben vettek őrizetben, és azóta eltűnt, egyszerűen nyoma veszett. És nem feledkedtünk el Nissan Dastarei ügyéről, akit öt évre vetek őrizetbe 2009-ben, egyelőre még mindig fogságban van, és sokan feltételezik, hogy kínzások következtében elhunyt. A kínzások által okozott halálesetek száma igen komoly méreteket ölt a szíriai börtönökben, és ezt gyakorolják nemre, korra, minden egyéb szempontra való tekintettel, minden a legkülönfélebb eszközökkel. A halálbüntetés illetve a kínzás változatlan a kihallgatás eszköze, és számos módszert alkalmaznak, vízzel, cigarettaégetéssel, villanyütéssel, korbácsolással, ütéssel, rugással, fenyeget, a családtagok fenyegetésével. Különösen a kurd foglyok körében okozott számos halált a kínzás. És itt csak néhány példát szeretnék kiragadni. Ahmad Mamu Kanju önkényesen 2004 márciusában fogták el egy állítólagos bűncselek miatt, és automatikus pisztoly végével, tusával verték fejbe. A kórházban ezt követően aztán továbbra is folytonosan kínozták. Teljesen abnormálisan megromlott az egészségi állapota, egyensúly zavarral küzdött, és az orvosok megállapították, hogy 2004 májusában a halálát súlyos agyvérzés okozta, amit két hónap folytonos verése váltott ki. A következő áldozatot kihallgatás közben 2007 január, 2004 januárjában vették őrizetbe, majd néhány hónap múlva, négy hónappal később átadták a, halál, a holtestét a családjának mégpedig kínzások miatt. Ugyanakkor a családot eltiltották attól, hogy megfelelő ceremónia keretében temessék el a fiúkat. Ahmad Szalicsel 70-ben született Damaszkuszban négy gyermekes család apa. 2007 novemberében Ben, Damaszkus egyik kerületében megállították eh, a biztonságiak a kocsiját, kirángatták a felesége és négy gyermeke szeme látára, és halára verték az utcán. Garrett eh, 34 éves egy gyermekes családapa Damaszkuszban vették őrizetbe 40 napra, állítólagos bankrablás miatt súrosan, súlyosan megkínozták a fogvatartás és a során 2008-ban hunyt el, és két hónappal később adták ki a holttestét a családnak. Elkpub 77-ben született. 2010. 2010-ben hunyt el, miután önkényesen tartották fogva, és megállapítást nyert, hogy a halálát a súlyos verések okozták. Más ügyek is a homlokterünkbe kerültek az eltűnések kapcsán amelyek arra utaltak, hogy milyen módszerekkel kínozzák a, a fogvatartottakat. Ezen kívül az egyik áldozat arról számolt be, hogy az ajtó mögött egy villanyvezetéket húztak ki, amit távolról irányítottak. Hills Malan egy hat négyzetméteres cellában ült többekkel együtt, és ha ki akart menni a fürdőbe, akkor mások testén kellett átlépnie. És amikor tiltakozott, az ügyvédeit is elhallgattatták. Malach tól eltiltottak minden újságot és könyvet, és az a börtönorvos sem látogathatta meg. Más rabok is osztják ezeket a, és illetve hasonló nézeket. Marin Tamesz az Egyesült Királyság Amnesty International International szervezetének egyik munkatársa is beszámol hasonló esetekről, esetekről. És még néhány ügyet Szeretnék csak megemlíteni röviden, az időtakarékosság véget nem olvasom fel az egész listát. És uh, nagyon röviden az ügyvédek küzdelmét említeném, akik a szíriai fogvatartottak esetében járnak el, ahol is az emberi jogokat megsértőkkel szemben a büntetlenség teljesen általános. Őket egyébként a szíriai ügyvédi kamara egyéb tagjai is állandóan zaklatják. Hassani úr például kizárták az ügyvédi kamarából, illetve eltiltották a jog gyakorlásától egész életére, mert fellépett emberi jogi ügyekben. És az ügyvédek miközben fogolyként vannak fogvatartva, mint ahogy az édesapámmal is tették, nem fogadhatnak más ügyvéd vagy jogász látogatókat. Hazal Assad távoztával mindenki abban reménykedett, hogy megváltoznak a viszonyok általában Szíriában, de Mm, azt hiszem, hogy mások is visszaigazolják Szíriából, hogy nem, hogy javult volna a helyzet, hanem még romlott is. Sokan állítják, hogy a szír társadalom az összeomlás szélén áll. És én eh, remélem, hogy önök mindent megtesznek annak érdekében, hogy a szíriai emberek élhessenek alapvető jogaikkal az EU szíriai partnerségi megállapodás keretében. Ha egy ilyen megállapodás születne a szír kormányjal, akkor gyakorlatilag az EU bűntársá degradálná magát egy ilyen helyzetben. Köszönjük szépen! of torture in uh, Syrian detention centers and, and prisons. And uh, now I think it's up. Most pedig az Európai Bizottsághoz fordulunk. Avval a kérdés, hogy mit tehet még az Európai Unió, hogy véget, sikerüljön véget vetni Libanonban és Szíriában ezeknek a gyakorlatoknak, szörnyű gyakorlatokat nem szükséges említeni, hogy nagyon sok országról van ilyen információnk, tehát hogy inhumánus, embertelen eszközöket alkalmaznak. Ma csak Szíriával és Libanonnal foglalkozunk, majd később Palesztin és Izrael kapcsolatban is tartunk egy ilyen ülés. Sajnos a mostanit el kellett halasztani, hiszen nem voltak jó előadóink. Rögt urat kérem fel a bizottság részéről hogy kommentálja az ügyeket, és ezen felül a megállapodás az ISL e Malek úr említette ezt a partnerségi és emberi jogi partnerségi egy, egyezményt. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy ezt a meghallgatást összehozták Huri úrnak és Halmelé úrnak is köszönetet mondok ezért a sok információért, amit kaptunk tőlük. Elmondanám, hogy nagyon sok aggályukban osztozunk. Elsőt most Szíriával indítanak. Ugye embertelen bánásmód, a a hermetikus elzárásokkal kapcsolatos eh, hírekkel kapcsolatosan eh, nyilvánulnánk meg, és azt mutatja, hogy a Szíriában az emberi jogi helyzet nem javult az elmúlt néhány évben, vagyis eh, továbbra is súlyos ellentmondások vannak a tekintetben, hogy Szíria elkötelezte magát a nemzetközi téren az emberi jogi szempontból, és ennek még nem felel meg. És az EU továbbra is hangosan tiltakozik a különféle, a, tehát a kurdokat érintő támadások, az aklatások ellen, és Ashton asszony július 27-én újra aláhúzta a fontosságát, hogy Szíria minél hamarabb engedje ki a politikai okok miatt fogvatartottakat, Sajtem Hajtem Halmale úr, Hassani úr, Bali Abdullah úr, külön is kitértünk, és október 19-én Szíriában tartott missziót követően, ugye amikor Martin Annals eh, díjat kapott Hassan úr, eh, mm, ezek után eh, sokként ér bennünket, hogy Hal Hassani úr fellebezését elutasította a legfelsőbb bíróság és ezt a három esetet, és még sok más esetet továbbra is prioritásként kezelünk. Felhív a Szíria figyelmét, hogy az egyetemes emberi jogokat köteles figyelembe venni, és az damaszkuszi nagy követségek is megteszik a magukét, hogy figyelemmel kövessék, hogy mi is történik ezen a téren és hogy a legjobb gyakorlatokat is át kell venni a szír hatóságoknak, és hogy a szomszédsági politika keretén belül finanszírozzuk ez évtől kezdve a jogrendszer, illetve a bírósági rendszernek az átalakítását. Ami az társasi szerződést illeti, ez 2009. október óta függ, illetve hát egy bizonytalan helyzetben van, mert Szíria nem írta még alá a, ezt a szerződést, és hadd hangsúlyozom újra, hogy a régió tapasztaltak alapján elmondhatom, hogy az társulási szerződés lehetővé tenni a politikai dialógust Szíriával, és ahogy a régióbeli más országok is mutatták, hogy ez a, hogy a társulás segítene bennünket abban, hogy az emberi jogi kérdéseket nagy, magas prioritásként kezeljük. Tessük a hatósággal. Ami Libanont illeti, tudjuk azt, hogy egy EU Libanon EMP akcióterv született, amelynek része különféle emberi jogi előírás, például, hogy egy független bírósági rendszer, bírói rendszert kell létrehozni, illetve a, az ENSZ konvenció alapján, vagy abból kiindulva ugye tilos a tilos a kínzás, és hogy rendszeres dialógust kell folytatnunk Libanonnal, és állandóan figyelemmel kell kísérni az ott történeteket. Legutóbb Beirutban, májusban került sor egy ilyen gyakorlatra. Rendszeresen jelentjük a kínzások ról kapott információkat, és ugye felhívjuk Libanon figyelmét, hogy ratifikálta a kínzatás elleni egyezményt, a 2008-as ratifikáció egy nagy előrelépés volt, de ahogy Úriul is elmondta, Libanonnak még gyakorlatilag nemzeti eh, biztosítási mechanizmusokat kell létrehozni annak, eh, abból a célból, hogy a vállalásokat valóban betartsák. Egy másik felemlített kérdés volt a with the capacity of the uh, human rights unit within the Ezután felmerült ugye a, a belbiztonsági szervek ö, börtöneiben ö, ö, folytatott gyakorlat, illetve itt egy 2012-ben lejáró 5 éves programra hívom fel a figyelmet. A program remélhetőleg meghozza a javulást a börtönbizonyokban, de ehhez megfelelő forrásokra van szükség, és az EU több program és projekt keretében tud Libanonnak segíteni. E héten lesz egy bizottsági látogatás e, Damaszkuszban, ahol egy, az egyik ilyen projektet beindítják, és az Európai e, Demokrácia és Emberi Jogi eszközt is fel kívánjuk használni az eltűntek, illetve a kínzatás szempontjainak megjavításához. Köszönöm szépen, Börc úr. Két kolléga jelentkezett. Először Brefolz asszonyt kérem. Köszönöm szépen. Köszönöm a meghívottaknak is az előadásaikat. Számos információval lettünk gazdagabbak, hála nekik Libanonról. Jövő héten egy hivatalos delegáció tagjaként részek majd, veszek majd a Másreki delegációban, delegáció keretében egy libanoni egyhetes programon kapcsolatot vettünk föl, és kapcsolatokat ápolunk a Beiruti Emberi Jogi Bizottsággal és más nem kormányszervel, és majd palesztin menekült táborba is ellátogatunk. Nem megyünk majd el börtönökbe, Viszont úgy gondolom, hogy igen érdekes lesz, hogy olyan magas szintű találkozásokra kerül majd sor, amelyben a belügyi, hadügyi és igazságügyi miniszterrel is találkozhatunk. Én saját szakbizottságom nevében kötelezettséget vállalok arra, hogy a libanoni börtönhelyzet kérdését is majd a másreg delegáció látogatásakor felvetem. Úri úrhoz fordulnék. További információt kaphatunk-e tőle a külföldi fogvatartók helyzetéről, akik körülbelül 13 százalékát adják a jelenlegi börtön lakóknak. Tudhatunk-e meg valamit arról, hogy milyen országokból származnak ezen külföldi fogvatartottak? És hogy milyen bűncselekményeket, vétségeket követtek el, ami miatt börtönben vannak. Ami pedig Szíriát illeti. Hallottunk a politikai ö, fogvatartottak helyzetéről, hogy hányan vannak ők. A számokat nem is ismerjük. A Human Rights Watch képviselője körülbelül százra teszi a számokat, de akár ezrekről is szó lehet olyan ezrekről, akik politikai fogolyként vannak börtönben, mert kurd szervezetekkel ápolnak kapcsolatokat, vagy civil társadalommal, vagy másként gondolkodókkal ápolnak kapcsolatokat. Mi a helyzet a biztonsági szolgálatok börtöneiben a fogvatartottakkal? A politikai foglyok vajon speciális bíróságok előtt kerülnek elítélésre? Méltányosan bánnak-e velük? Igazságos-e az ítéletek meghozatala? Ami pedig Almale úr esetét illeti. Szeretnék a bizottság képviselőjehez fordulni. Az Európai Bizottság azt mondja, hogy minden tőle telhetőt megtesz. És hogy a bizottság minden alkalmat megragad és kihasznál arra, hogy utaljon ezen adott esetre, valamint más fogvatartottak eseteire is. Almale már több mint egy éve fogvatartott. Börtönben van, és ugyanezeket a nyilatkozatokat halljuk újra és újra az Európai Bizottság képviselőitől minden egyes alkalommal, amikor a kérdést föltesszük nekik. Látjuk tehát, hogy az ilyen bizottsági erőfeszítések, fellépések nem járnak pozitív eredménnyel. Talán eh, a főképviselő és az Európai Bizottság más képviselői is más megoldásokat is ö, eh, ö, eh, favorizálhatnának, milyen más fellépéseket lehetne fogadnatosítani a pozitívabb eredmények. Köszönöm szépen! biztos vagyok benne, hogy további részletes választ kaphatunk, ha megadjuk a lehetőséget. Malek úr, ha jól tudom, akkor Beirutban működik a Human Rights Watch munkatársként. De Rossza úr, az EU nem is tudom pontosan a delegáció nevét. Köszönöm szépen. Nagyon röviden szólok csak. Üdvözlöm, hogy sor kerül most erre a meghallgatásra. A bizottság képviselőjétől kérdezném, tekintettel arra, hogy a túlzsúfoltsággal kapcsolatosan nem történt előrelépés Szíriában. A bizottság a szomszédsági megállapodással ugyanakkor továbbra is elő kíván, előre kíván lépni. Ezt hogyan tudja indokolni? Számomra ez teljesen megdöbbentő különösen meghallgatva azokat a részletes beszámolókat a mai nap során, hogy hogyan bánnak a foglyokkal, hogyan lehet tovább folytatni a tárgyalásokat egy ilyen megállapodásról. A párbeszédet folytatni kell, emberi jogi úgymond ellenőröket kell oda küldeni, de hogyan lehet indokolni ezt az eljárás, és melyik az a pont, ahol az EU azt mondja, hogy mi megpróbáltuk a nyíltságot, megpróbáltuk a kapcsolatokat fejleszteni az elismerés alapján kereskedelmi szinten, de nem működik, tehát az, a megállapodással egyelőre leállunk. Kérdésem tehát, hogy miért folytatják a tárgyalásokat, ha nincs előrelépés, a második pedig, hogy ha, el, ha tovább haladnak a tárgyalások, akkor mi, mi az a pont, amikor nemet mondanak? Köszönöm szépen, de rossz úr, mondja az elnök asszony. És akkor most megadnám a szót Hori úrnak, Málech úrnak, és utána a bizottság képviselőjének, de kérem, hogy nagyon rövidek legyenek, hiszen még egy ország van a napirendünkön. Köszönöm szépen a kérdéseket, ami a külföldieket illeti. A nem libanoni fogvatartottak 35%-ot képviselnek, és eh, a külföldiek 13%-a marad továbbra is az ítél, a, a, miután letöltötte a büntetését eh, a börtönökben. A 19% 16% palesztin és 19% pedig egyéb külföldi. Itt elsősorban a Fülöp-szigetekről, Sri Lankáról, Etiópiából és Nepálból háztartási munkára hozzánk érkezőkről van szó. Többségük nem rendelkezik tartózkodási engedéllyel, vagy lakhatási engedéllyel, mégpedig nem a saját hibájukból, hanem azért, mert az őket foglalkoztatók egész egyszerűen elveszik tőlük ezeket a papírokat. A másik ok pedig a lopás, ami miatt továbbra is a börtönben maradnak. Ami a másik kérdést illeti, a kivételes bíróságokat. Van egy úgynevezett legfelső állami biztonsági bíróság, amely büntető ügyekkel foglalkozik, és amennyire tudjuk, évente legalább 250 embert ítélnek el, és éppen az imént került szóba, hogy egy második kamarát is létrehoznak. A bíra 30 éve elnököl, már rég nyugdíjba kellett volna mennie, de még mindig ő látja el ezt a feladatot. A kurd aktivistákat, ők ehhez a bírósághoz utalják, és végezetül, ami a biztonsági, állambiztonsági bíróságot illeti, itt nem, hogy nem javul a helyzet, semmi jelét ennek nem látjuk, hanem változatlan ez a legnagyobb kihívás. Az utolsó kérdés is utalt rá, hogy milyen EU stratégiát kéne Szíriával tanúsítani. Szerintem ez az egymillió eurós kérdés. Mindenki frusztrált, senki nem tudja, hogy hogyan lehet befolyásolni az ottani viszonyokat a különböző eljárások kapcsán, a hallgatások és egyebbe kapcsán. A jelenlegi stratégia nem működött, tehát mindenféleképpen új alternatívákban kell gondolkodni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Almalach úr. Két kérdést szeretnék megválaszolni. Az egyik a foglyok számára vonatkozott. Szinte minden emberi jogi szervezet megegyezik a következő becslésben. 4500 a véleménynyilvánítás miatt, és 1700-an pedig eltűntekként szerepelnek. Igazából senki nem tud pontosan választ adni arra, hogy hogyan folynak a tárgyalások, bírósági tárgyalások. Hassani úr és az édesapám ügyében jogászokról van szó, pontosan ugyanazzal a váddal vonták eljárásba. Az egyiküket katonai bíróság elé citálták, az édesapámat, a kollégáját pedig polgári bíróság elé, és mindkettő ugyanazt az ítéletet három évet kapott. Az elmúlt tíz évben Azonban harmadszorra fordult elő, hogy az édesapámat thousand ben 2002-ben és most katonai bíróság tárgyalta az ügyét, de hogy miért, mi indokolja, hogy melyik fórum elé kerül egy ügy, azt senki nem tudja, de végül is legalább ugyanaz az ítélet született. Hassani úr ítéletéről már az ítélet kihirdetése előtt tudomást lehetett szerezni. Hát így működnek a dolgok Szíriában. Elnök asszony, köszönöm. Wörth úr, köszönöm szépen, és nagyon köszönöm a képviselők nagyon okos kérdését. Ez a két kérdés összekapcsolódik. A befolyás, hogyan tudunk hatékonyabbak lenni. Különösen miután a legmagasabb szinten lép fel az EU Ashton Barónő szintjén. Milyen rövidtávú kis eredményeket láthatunk. Valóban a társulási megállapodás vitája már jó ideje zajlik, ez a tyúk tojás problémájára emlékeztet. Az emberi jogok területén nem történt előrelépés, ennek az oka az, hogy nincs ilyen megállapodás, vagy pedig nincsenek olyan struktúrák, amelyek ezt lehetővé tennék. mindkét megközelítésnek vannak érvei és ellenérvei. Én most csak idéznék az Európai Parlament állásfoglalásából, szeptember 9-i dátummal a hetes pontban a társulás, társulási megállapodást a parlament fontos lehetőségnek tartja az emberi jogi sérelmek megszüntetésére, és felszólítja a bizottságot és a tanácsot, hogy maximálisan használja ki azt, amit a kétoldalú akcióterv hatásként gyakorolhat, a tekintetben, hogy mit vár el a szíriai hatóságoktól. A parlament többsége ezt fogadta el. Elnök asszony, köszönöm szépen. Azt is meg kell említeni, hogy a megállapodás aláírásától a ratifikációig tagállamok által történő ratifikációig meglehetősen hosszú, és ez alatt javulhatnak az emberi jogi viszonyok. Én nagyon is életszagú élénk szemtanúi beszámolókat hallottam az említett foglyok ügyével, ügyére vonatkozóan, tehát ezek semmiféleképpen nem altathatják el a figyelmünket Szíria és Libanon esetében. Köszönöm szépen, hogy ide fáradtak, a témát azonban nem zárjuk le én most szeretnék citálni treated with humanity and with respect for the inherent dignity of the human. And um, I would like Ezt azért említettem, mert néhány héttel ezelőtt az egyik kollégánk, aki itt van, igen súlyos, erőszakos cselekmény, kínzás szemtanúja volt, egy olyan országban, amely az EBESZ elnökségét látja el, nevezetesen Kazaksztánban, tehát akkor ezzel át is térhetünk Kazaksztán emberi jogi helyzetére. Én már említettem, hogy Nazarbayev úr az európai intézményeknél tett látogatását nem akartuk elhalasztani, egyszerűen a napirendi pontot előre hoztuk. Um, uh, a parlament külügyi szakbizottsága nemrégiben elfogadott egy állásfoglalás tervezetet az EU ebesz kapcsolatra vonatkozóan, amelyben felszólítja Kazaksztánt, hogy az asztanai decemberi csúcs előtt konkrét lépéseket kell tenni az emberi jogok, a jogállamiság és a szólásszabadság területén. És remélhetőleg gyorsan. Kazaksztán ugyanis a nagyon fontos ENSZ emberi jogi tanácsának 2012-2015 közötti vezető pozíciójára pályázik. Stevenson úr az EBS e különleges képviselője egy levélben a következőt mondja. Kazaksztánról a konfliktus megelőzés, klímaváltozás és az energiaügy az egyik legfontosabb, illetve az egyik legfontosabb kérdések. A Zasztanahani csúcson, ahol a tagállamok is legmagasabb szinten képviseltetik magukat. Ez az első alkalom 99 óta, hogy ilyen magas szintű fórum keretében ülésezik az EBSZ. E Kazaksztán az egyik eh, legfontosabb gazdaság eh, Közép-Ázsiában, és az egyik legfontosabb, eh, a régió egyik legfontosabb kereskedelmi partnere az EU-nak. És akkor most folytassuk a meghallgatást. Yes. Um, firstly we have... Először is üdvözöljük Jacqueline Hale, vagy Al, hogy mondja nevét? Jacqueline Hale az Open Society Institute részéről, nyílt társadalom, aki a Közép-Ázsia ügyeivel foglalkozik, azután Adriana Berg, a Human Rights Watch-tól, szintén itt van velünk, és örömmel üdvözöljük egy kazaksztáni NGO jelenlétét, nagy nehézségek és veszélyek árán tudott eljönni ide a képviselőjük, hogy előadást tartson. Kezdjük a Dr. Bergel, a Human Rights Watch. 7 perc. Egyébként nem lesz idő semmiféle De <clears throat> szabadon beszéljen, ne olvassa föl, a, amit elő, amit írt, majd kiosztjuk úgyis az írott anyagot. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, köszönöm, hogy a Human Rights Watch-ot meghívták erre a meghallgatásra. A kazak kormány az elmúlt években több pozitív lépést tett, például a ENSZ különféle emberi jogi instrumentumait aláírta, és azonban Alapvető gyakorlati változások nem következtek be. Az EBSZ elnökség megállapította, hogy bizonyos területen még visszalépések is törnek. Például az internetre vonatkozó korlátozó intézkedés, média intézkedések megmaradtak, aktivistákat megbüntették, hogyha megszegik a gyülekezési tilalmat. Jevgenyi Zsoftöz továbbra is börtönben van, ő a legfontosabb kazak aktivista. A független újságírók zaklatásnak vannak kitéve bűn, bűneljárásokat, bűneljárásokat folytatnak ellenük. Az, a kazak média figyelő szerint 2010 felében öt újságírót fizikailag megtámadtak, és más ötöt pedig, pedig eljárás alá volták. Egy komp Computer vész helyzet bizottságot állítottak föl, amely a veszélyesnek tartott websájtokat egyszerűen lecsukja. Több mint 12 websájt van blokkolva, a Life Journal köztük van, ez, ez egy nagyon népszerű orosz weboldal. Jú 2010 júliusában nem engedték ki Jerzengev az Almata Info újság íróját, pedig a büntetésének az egyharmadát letöltötte. Egyébként 2009-ben kapott egy három éves büntetést azért, mert az újsága a nemzetbiztonsági vezetőjének egy levelét közölte, és ebből egy bűnügyi eljárást kreáltak. Nem kapott egyébként saját ügyvédet sem. A, ami a gyülekezési szabadságot illeti, Vladimir Kozlov az Alga pártnak az egyik aktivistáját tíz nap börtönbüntetése ítéltek, bejelentett nem bejelentett gyűlés miatt. Ő egyébként Mufta Csakisev eh, a Kazatonpromnak a volt vezetőjének a bebörtönzése miatt szórólapokat eh, adott közre, és Kozlov Almatiban eh, oszt osztogatta ezeket a lapokat, viszont akik ugyanígy ö, reklámcédulákat osztogattak, azokat nem börtönözték be. Armájev a Dream szociális ö, mozgalomnak a vezetőjét 15 napra bört, ö, ö, börtönözték be, mert május 1 500 embert hívott össze egy, egy ceremóniára. Ö, azzal, hogy a rendőrség munkáját akadályozta. Június 23-ban négy év börtönre ítélték ő. Csak júniusban legalább öt embert, köztük három ö, újságíró és két aktivista elítélt, de ezeket az embereket, mert egyszerűen nem engedelmeskedtek a hatóságoknak. Minden esetben ö, az történt, hogy Almati főterén egy személyes tüntetést tartottak, egy mm, mm, azért az új törvény miatt, amely Azerbejev elnöknek élet fogytiglani elnökséget biztosít ez a törvény. Azután a Jevgeni Zsoftiszra visszatérek. 2009. szeptemberében Zsoftisz aki a legfontosabb ember jogi alapítványt hozta létre, és né, ő négy éves börtönbüntetést kapott emberölés kreált büntette miatt. Egyébként Zsoftisnak megenged, tehette volna a börtönparancsnok, hogy a börtönön kívül dolgozzon, azonban a börtönparancsnok ezt megtiltotta neki. A Human Rights Watch egyébként a gyermekmunkáról is közölt ö, információkat, migráns, tehát kurd, kurdisztáni migráns dolgozókat találtak, és ezeknek nem volt írásos szerződésük, és 8-9 hónap alatt rendszertelenül kap kapták a fizetésüket, el ö, elvették tőlük az útlevelüket, egyébként elsősorban gyapott földeken és dohányföldeken dolgoztattak akár tíz évnél fiatalabb gyerekeket. Ez a legszörnyűbb formája a gyermek, gyereknek, mert egyrészt nagyon nehéz a munka, másrészt pedig a dohány levelek károsan hatnak az egészségükre. A Philip Morris International és a Philip Morris Kazakhstan átírta a szerződésüket a a dohánytermelőkkel azért, hogy a, ezek a dohánytermelők megfelelő fizetést adjanak a munkásaiknak, és van egy egy panasz eljárási lehetőség is. A, mm, abból a szempontból hozták ezeket létre, hogy hogy a migráns munkások megfelelő körülmények között dolgozhassanak, és hogy a gyermekeik megfelelő oktatásban részesülhetnek. Több mint 20 kazak NGO és a Human Rights Watch egy paralel EBESZ konferenciát tart Asztanában az, az EBESZ csúcs találkozó előtt, és ez egy platform lenne a civil társadalom számára, hogy a humán dimenziót is vonják be a döntéshozásba, és így segítsék az ebesz célkitűzéseinek elérések. Októberében a kazak kormány ö, egy ö, külön kérte, hogy a paralell konferenciát ö, töröljék el, és annak ellenére, hogy egy ilyen paralel konferenciák teljesen megszokott dolgok a csúcs találkozók mellett. A kazak kormány politikai fenyegetettséget lát ebben, és éppen ezért tiltatja be. A Human Rights Watch megért, vagy úgy tudja, hogy a a kazak biztonsági erők fenyegetettséget látnak ebben, azonban ez még nem ö, indokolna azt, hogy betiltsanak egy paralel civil konferenciák. A Human Rights Watch éppen ezért felhívja az Európai Parlamentet, hogy utasítsák, vagy szólítsák fel a kazak kormányok, hogy támogassák ezt a paralel konferenciát. Köszönöm szépen. Last information that you gave us. I personally know Yuri Gibladze very, very well. I cooperate with him. Igen, együttműködünk, és valóban Európában felhasználják ezt az alkalmat, hogy a kazak kormányra nyomást gyakoroljunk ez ügyben. A mottónk, illetve a kazaksztáni EBSZ elnökség mottoja a transzparencia és a tolerancia. Nos, amit öntől hallottunk, ez pontosan ellenne mond ezeknek a szavaknak, most pedig Jacqueline Hainnek adom át az Open Society részéről. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, nagy örömmel adok itt elő önöknek. Nem fogom újra említeni az korábban elhangzottakat, hanem az EBSZ e elnökség témájára szeretnék kitérni, és ez egy elhalasztott, elszalasztott lehetőség, hiszen remélkedtünk, hogy az EBESZ, kazak EBESZ elnökség katalizátorként hathat az ottani viszonyokra, sajnos ezt elmulasztottuk, és a 2007-es vállalások, Tazsi ö, külügyminiszter úr írt ezeket alá, ezeket részben ö, teljesítették, Például, példák hoznám a média szabadság és a ö, rossz hírkeltés kriminalizációra, és azt reménykedtük, az, azt, abban reménykedtük, hogy ö, ennek a jogi rendezése meg fog történni, azonban az történt, hogy két pop, népszerű blog platformot, a blogspotot betiltottak, blokkoltak Kazaksztánban, körbe egy időben, és akkor egy átláthatatlan kormánykontroll gyakorlat indul, de elsősorban a politikai extrémizmus ellen. És ezt olyan rosszul írták körül, ami komoly aggályokra ad okot a civil társadalom szempontjából. A Human Rights Watch már többször említette, egy újságíró helyzetét, vagy esetét, akit az elmúlt hónapokban üldöztek. Itt Szerkepov urat állítólagos államtitok nyilvánosságra hozatalával vádolták. Egy kirgiz újságíró pedig véletlenül leesett egy magas almati épület tetejéről úgy, hogy a kezét, lábát összekötve találták. Amint ez megjelent, a különböző jogok megsértése kapcsán kapott ez komoly visszhangot békés vallási tevékenység miatt is zaklatnak ember, embereket. A cenzúrázás, az vallási intolerancia, a vallásgyakorlás korlátozása, a kihallgatások, fenyegetések és különböző büntetések minden naposak. Nagyon gyakran a tárgyalások, amelyeket jogtalanul folytatnak le, indokolatlan börtönbüntetést eredményeznek, és komoly erőfeszítések vannak arra is, hogy a vallási közösségeket megfosszák vagyonuktól. Kollégánk már említette, az ebesz csúcs körüli nemzetközi Hát visszhangokat, és szeretnénk, hogyha ezt a kérdést a kazak hatóságokkal szemben is erőteljesen képviselnék önök is. A Human Rights Watch már említette, hogy milyen igazságszolgáltatási visszaélésekre került sor. És még megemlíteném a kínzást. Ez az a terület, ahol változatlanul reménykedünk, hogy a hatóságok, a kormány konkrét lépéseket fog foganatosítani. Ez ugyanis egy nagyon súlyos probléma, és az elkövetők zömmel büntetlenül maradnak Kazaksztánban. Az OSC külön megbizotja 2009. novemberében is kiemelte ezt a problémát Papulov Ukr- kontra Ukrajna esetében, a Kazaksztánba kiszolgáltatottak problémáját, és kérte, hogy moratóriumot rendeljen el az Emberi Jogi Bíróság az ilyen kiutasításokkal kapcsolatosan. Az EU jó lenne, hogyha bátortaná ösztönözné kazahsztánt az EU-ba vezető út követésére, ha a 2012-ig megfogalmazott intézkedések megvalósulnának, ez valódi előrelépést jelentene kazahsztánban Kérjük, hogy a bizottság és az Európai Parlament szorgalmazza, sürgesse ennek a tervnek a megvalósítását. Így például a kínzás ellenes reformra gondolunk, és azt kéne kérni a kazak hatóságoktól, hogy szüntesse meg a kínzók büntetlenségét, amit egyébként 2009. novemberében már Kazaksztán megígért. És lezárásképpen az EU kollégákat kérném, hogy folyamatosan gyakoroljanak nyomást Kazaksztánra a nemzetközi megállapodások betartására, és ültesse át az ezekben az emberi jogokra vonatkozó rendelkezések rendelkezéseket. Ugyanakkor partnerként segítse elő olyan politikák, olyan gyakorlat megvalósítását, ami javíthat a helyzeten, és itt gondolok a csúcsal kapcsolatos intézkedésekre. Az EU az EBSZ elnökséget követően is fokozza az emberi jogok nyomon követését, figyelemmel kísérését. Ez különösen fontos, mint ahogy az elnök asszony már említette, tekintettel arra, hogy az ENSZ emberi jogi tanácsának elnöki székére pályázik 2012-ben Kazaksztán. Erre fel kell készülnie, és konkrét előrelépéseket kell felmutatnia ezen reformok terén. Köszönöm szépen, Hél asszony. És itt feljegyeztük az emberi jogi intézkedések tervének megvalósítása terén tapasztalható késedelmet, hiányosságokat, illetve a különböző jogi biztosítékok kérdését, ami a kínzás ellenes reformot illeti. És most Kurmanov urat kérném, aki jelen van a meghallgatáson, igen komoly, a személyét is fenyegető nehézségek ellenére oroszul is felszólalhat az úr. Köszönöm szépen. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a Tallimász szervezet nevében szólhatok, a független szakszervezetek nevében. Az erőszakos fellépések, illetve a különböző 2012-es névre hallgató civil mozgalomról. Kazaksztán nagy gyorsasággal halad a demokrácia felé. És sajnos ezek az állítások nem feltétlenül tükrözik azt, ami a gyakorlatban is történik. Az EBSZ e felé 2007-ben vállaltak, megvalósultak a szabad választások, a szólásszabadság, a szabad politikai tevékenység területén. Az alkotmány ugyan említi az egyesülési szabadságot, 92 esetben a hatóságok elutasítottak mindenféle békés sztrájkot vagy megmozdulást pártok, illetve szakszervezetek esetében. Nagyon gyakran büntetéssel is sújtották az ilyen próbálkozásokat, és csak idén több tucat szakszervezeti aktivistát kirúgtak a munkahelyéről. Idén az, a hatóságok aktív részvételével a szak, szakszervezeti tagokat azért rúgták ki, mert illegális sztrájkokat szerveztek. Ezen kívül politikai pártok sem jegyeztethetik be magukat olyan pártok, amelyek nem vehetnek tehát részt ebből következően a következő választásokon. Az internet használata is korlátozott, a bloggereket, illetve a csettelőket az újságírókhoz hasonlóan üldözik. Komoly blog szájtokat is betiltanak, és a Respublika egyik számát tartom a kezemben, ami gyakorlatilag szamizdantként jelenik meg. Ugyanis a hatóságok nem engedélyezik ezt az ellenzéki lapot. Az egyik TV videóportál is az előtt, a fenyegetés előtt áll, hogy bezárják sokakat vádolnak terrorista vagy szélsőséges tevékenységekkel, és kerülnek ezért börtönbe. Mindössze amiatt bűnösök, hogy bizonyos iszlamista mozgalmakhoz csatlakoztak. Ezen kívül Kazaksztán megsérti a menekültekre vonatkozó ENSZ egyezményt. 92 menekültet vettek őrizetbe és utasítottak ki az országból. A gyapott termelők igen nagy számban alkalmaznak gyermekmunkát, amit egyébként a Human Rights Watch is kiemelt a jelentésében. Ugyanakkor viszont az interneten a jelentés, tehát az a honlap, ahol ez a jelentés olvasható, be lett tiltva. A kazak állampolgárok esetében eh, ismét bevezették a lakó vagy tartózkodási engedély intézményét, amit eh, még a korábbi szovjet időkből eh, vezettek ismét be, és ami korlátozza az emberek szabad mozgását az országban. Kazaksztán nem lépett elő a sztálini gulág rendszerekben, rendszerben alkalmazott gyakorlattól a szabad mozgás korlátozása tekintetében az elítéltekkel kényszermunkát végeztetnek, és ezen kívül számos alkalommal kerül sor erőszakos bánásmódra vagy kínzásra. Augusztusban például olyan esetek is előfordultak, amikor erőszakos menetelésre kényszertették vagy szélsőséges hőmérsékleti körülmények között munkavégzésre kényszertett foglyok esetéről is hallottunk, amelyek a legrosszabb náci koncentrációs időket idézik. Az ön is gyakori, és a hatóságok még mindig tagadják, hogy az, ebben a tiltakozásban hányan estek áldozatul. Sajnos az emberi jogok területén visszalépést tapasztalunk. Elolvasva a, fogla, a foglyok haláluk előtt írt feljegyzéseit egyértelműen látszik, hogy milyen széles körben alkalmazzák a kínzást a börtönrendszerben, és senkit nem ítéltek el emiatt. Muhadbet Kaliev, Karzsanov öngyilkosságra kényszerítése ügyében senkit nem vontak felelősségre. Kuramsin emberi jogi aktivista hat évet töltött börtönben egy valótlan híresztelés miatt, és a személyes biztonsága forog kockán. Egyébként azt a jelentést, amiben ezek a részletek szerepelnek, majd átadjuk önöknek. A kazaksztáni börtönökben vannak olyan politikai fogvatartottak, például az egyik újság főszerkesztője, Repov, akit állami, államtitok nyilvánosságra hozatalával vádoltak, vagy ítéltek el, és Akarpov, aki a bel, hát az országon belül ontalaná váltak ügyét próbálta képviselni. Nagyon gyakran az ilyen kérdésekben fellépőket huliganizmus vágyával vesznek őrizetbe. Egy aktivistát például idén két évre ítéltek el, és egy videó is készült arra a megveretéséről. Később ugyan ártatlannak, és ez támasztotta alá az ártatlanságát, a bíróságok azonban ezt figyelmen kívül hagyták. Ezt egyébként be tudom önöknek is mutatni, ezt a videót. Arman Barbievet négy évre ítélték azzal a váddal, hogy rendőrökre támadott, miközben egy olyan plakáttal tüntetett, hogy Nazarbájevnak le kell mondania. 15 napos éhségsztrájkba kezdett, arra kérve a bíróságot, hogy az ártatlanságát alátámasztó bizonyítékokat megtekintse, de ezt a bíróság elutasította. Igor Kolov szakszervezeti aktivistát súlyosan megverték, a bordáit törte, most pedig közigazgatási őrizetben van, és elvesztette a beadványát, amiben panaszsal élt a megverés ellen. Egy másik áldozatot egyszerűen elraboltak, betuszkolták egy autóba, és sem az ügyvédei, sem a családja nem tudott róla, majd egy elhagyatott területen kidobták papírok minden nélkül. Kuramsin augusztusban azért zárták tíz napra börtönbe, mert az egyik emi. Eh, eh, európai parlamenti képviselő Joe Higgins zel találkozott. Számos ilyen eh, büntetlen cselekményre került sor újságírókkal, és szakszervezeti aktivistákkal szemben. Muszar Csahov autóját például felrobbantották. После обследования врачи отказались это делать. И после A vizsgálatot követően az orvosok megtagadták a vizsgálatát, végül aztán szabadon bocsátották, de például a lakását lefoglalták amellett, hogy megverték és fizikailag bántalmazták, tehát személyesen vesz, az élete veszélyben forog. Két sajtómunkást szintén megtámadtak, az egyikük kórházba került, a tavalyi EBESZ ülés előtt a támadókat soha nem sikerült megtalálni. A Uralszban a kommunista párt egyik vezetőjének a kocsiját szintén felgyújtották pár nappal ezelőtt, de az elkövetőket szintén nem sikerült megtalálni. Kasanov szakszervezeti képviselő irodáját is megtámadták, több százan tiltakoztak ez ellen, de sikertelenül. Ugyan szabad lábra helyezték, de a, az eljárás nem szüntették meg, ami a másként gondolkodókat, emberi jogi aktivistákat, emberi jogvédőket illeti, folyamatos visszaéléseket tapasztalunk, annak ellenére, hogy Kazahsztán látja el az EBESZ elnökségét. Számos emberi jogi képviselő külön raportőr és EBSZ képviselő látogat el hozzánk, de ők meglehetősen szűk látókörűen vizsgálják a helyzetet, és nem folytatnak szisztematikus, módszeres felmérést, elemzést, vizsgálatot. Ha az Európai Emberi Jogi Kartát megvizsgáljuk, akkor a az emberi jogi helyzet Kazaksztánban egyértelműen romlott. Például az állampolgárok nem juthatnak megfelelő információhoz. Mi vagyunk a 162-ek a sajtószabadsággal kapcsolatos nemzetközi értékelés listáján. Végezetül még annyit, hogy a hatóságok ugyan azt hangoztatják, hogy bárki szabadon jelöltetheti magát a választásokon, ugyanakkor viszont úgy módosították a törvényeket, ami életre szóló hatalmat biztosít Nazarbayev számára ami egyáltalán nem felel meg a különböző hivatalos nyilatkozatoknak. Köszönöm szépen ezt a jelentést, Kurmanov úr. Most a kazak kormány maradt Peketájev urat küldte el a, a külügyminisztériumtól. Köszönöm szépen! Egy írott eh, beszédem van. Me, mennyi, mennyi ideig tart? Ugyanis kiadjuk eh, az, az írott anyagokat. Nos, én csak szerettem volna magamat bemutatni, és azután a legfontosabb pontokat elmondanám. Öt perc van erre. Az én sztorim és jó példázza azt, hogy Kazaksztánban minden személynek rengeteg joga van, hogy jó oktatást, jó munkát kapjon, és hogy előmozdítsa a közösség jólétét. Az én apám egy egyszerű farmer volt, graduating from university, I got a scholarship. Viszont egy brit ösztöndíjat nyertem el, és a London School of, Economics, London School of Economics-ban végeztem. Ez korábban lehetetlen lett volna, és ez mutatja, hogy mennyire előre haladott Kazaksztán. Mert hiszen Kazaksztán egyre szélesebbre nyitja a kapuját a világ többi országa felé, és <clears throat> a azután a külügyminisztériumban kerültem dolgozni, majd a miniszter elnöki hivatalba, majd átkerültem az igazságügyi minisztériumba, ahol az én portfólium tartalmazza a börtönreform kérdését. Na most én egy olyan faluban nőttem fel, ahol három börtön volt, és a kazak, kazakok nagyon jó ismerik ezt a helyet, Kzárecsnél, és az apám is ott dolgozott. Elnézést, nagyon kevés időnk van, és eh, nagyon-nagyon sok fontos kérdés merül fel. Tehát azt szeretnénk hallani, hogy Kazaksztán hogyan tekint és kezeli a mm, emberi jogi helyzetet. Megértem, hogy javult az élet általában, de itt konkrétumokról van szó. Most pedig áttérnék a fő kérdések válaszaira. Nem szabad persze eltekinteni az egyedi esetektől, de a, számomra az a fontos, hogy a legfontosabb fejlődési pontokat, fejleményeket ö, világítsam meg. Most estünk át a UPI, vagyis az univerzális eh, ENSZ eh, felülvizsgálaton, és több mint 120 ajánlást kaptunk, amelyeket mi elfogadtuk. A, pontosabban százat elfogadtunk azonnal, és a többit, eh, a többiből pedig mindössze hatot nem fogadtunk el, de tudjuk, hogy sok pénz szükséges az ilyen reformhoz, és a függetlenségünk elnyerése óta minden eh, személynek a, hát az élethez, eh, demokráciához és a joghoz a lehetőségét elismerjük. Most... Tócsa. Akkor most áttérnék a kínzásra. Manfred Novák, a speciál különleges raportőr ezzel a kérdése kapcsolatban, és ő maga azt mondta, hogy Kazaksztán az egyetlen ország, amely egy különleg raportőrt hívott meg egy utókövetési látogatásra, hogy győződjön meg az eredményekről, és tegyen jelent, illetve <clears throat> és a nemzeti prevenciós eh, mechanizmust ellenőrizze, illetve eh, megvizsgálja, hogy az ajánlásoknak mennyiben tettünk eleget. Most dekriminalizálni készülünk 36 féle bűncselekmény, az és terveink szerint új új büntetési formákat, tehát nem börtön büntetéssel kapcsolatos büntetési formákat akarunk bevezetni. Kazaksztán nyitott minden együttműködés előtt nyitott, tehát például nemzetközi szervezetekkel is jól együttműködünk, Penal Reform International és a Penal Fellowship International-lel is jók a munkakapcsolataink, Manfred Noel úrral is nagyon jók a kapcsolatunk, négyszer találkoztam már vele. Kazaksztán tehát nyitott az együttműködés előtt. A kollega által említett esetek nagy része vele nem egy, értek egyet, tehát vitázni, vitázni, vitába szállnék vele, szívesen találkozom még ma este vele, és minden egyes kérdést részleteiben hajlandó vagyok megvitatni, és ha nem találunk erre lehet lehetőséget ö, ö, ma este, akkor majd Kazaksztánban vitatjuk meg a vitás kérdéseket. Köszönöm szépen, köszönjük. Beketájev úr, fel kell tennem a kérdést önnek az NGO konferenciával kapcsolatban, amely úgy volt, hogy megtartásra kerül. Az EBESZ csúcs értekezlettel együtt, azt hiszem, hogy december másodikán. Tudja, hogy az ön elnöke az Európai Parlament elnökével találkozik holnap, és nagyon jó lenne, ha hallhatnánk, hogy önök együtt kívánnak-e működni az NGO-kkal, mert hiszen erről beszélünk egész délután, ugye civil szervezetekkel, akiktől rengeteg információt kaptunk. Tehát számunkra rendkívül fontos, hogy önök is együtt működiknek, viszont ö, ö, ugye a Helsinki kártát egyszer nem lehet lesöpörni az asztalról, hiszen az EBSZ e egésze az kooperációról szól. Tehát kérem, próbálj meg válaszolni erre a kérdésre. Jó, tudatában vagyok ennek a helyzetnek, de ez a helyzet, ez egy teljes félreértés. Tudomásom szerint az összes asztanai hotel, ugye aztán nem kisváros, már augusztusban lefoglalásra került, és ott voltam ezen az ülésen, ahol erről szó esett, úgy, az a döntés született, hogy a helyi hatóságok aztánában segítenek majd a konferencia szervezőknek, hogy helyet találjanak. Sajnos nagyon nehéz szállást találni aztánában akkor, de megpróbáltak mégis hotelszobákat találni. Lokal Akim ö, személyesen intézi ezeket az ügyeket, és nem volt semmiféle parancs, vagy ilyesmi, hogy leállítsák ezt a konferenciát. Azt hiszem, hogy erre Adriana Berget kérdezzük, hogy ön elfogadja ezt a magyarázatot. Az információm szerint, ugye többekkel beszéltem a szervezők közül, az, ESZ, az EBSZ Varsói konferenciákon. Nos, ők már ki is fizettek, azt hiszem 70 szobát, és utólag mondták le a szállodák ezeket a szobafoglalásokat. Azt hiszem, hogy ezt továbbra is e, továbbra is napirenden kell tartani ezt, mert már csak egy, egy hónap sincs már hátra szinte. Volt egy másik info, hogy az asztanai repteret lezárják december el, elsőn és másodikán biztonsági okokból, és ez megint csak azt jelenteni, hogy a konferencia résztvevői nem tudnának elhagyni, nem tudnák elhagyni a várost. Azt hiszem az utolsó felszólaló, lehetne az Európai Bizottság. Nem tudom, hogy tessék, a közép-ázsiai egység vagy részleg képviseletében szólnának, szólalának fel. Köszönöm szépen. Elnök asszony, nagyon rövid leszek, mert látom, hogy nincs már időnk. Elsősorban az EBSZ elnökség kérdéséről beszélnék. Annyit mondanak, hogy csalódottak vagyunk, amiatt, hogy Kazaksztán nem hajtotta végre a politikai reformvállalásait az EBSZ elnökség, soros elnökség idejére. Úgy gondoljuk, hogy több eltökéltségre lenne, ambícióra lenne szükség, hogy a reform agendát lefolytassák, illetve megvalósítsák. A kazaksztáni parlament által hozott változások a választási törvényekkel, a politikai pártakkal, önkormányzattal kapcsolatban nem úgy sültek el, mint ahogy vár, mint ahogy ezt elvártuk volna. Tudják, hogy 40 ezerre csökkentették a pártot, pártalapításhoz szükséges minimum számot, de szerintünk ez még mindig rengeteg, túl magas ahhoz, hogy a valódi politikai pluralizmus nevében sok párt jöhessen létre. Nehéz bejutni a parlamentbe, meg ott is túl magas a átlépése parlamenti küszöb. Pozitív megjegyzésünk, hogy egy mechanizmus szül született, hogy egy második párt is bejuthasson a parlamentbe, de még így sem érik el a 7%-os küszöböt. Uh, így, így sem éri a szükséges 70%-os küszöböt, és ezeknek a megszervezése továbbra is kriminalizált, és szeretnék figyelmeztetni arra, hogy a kazaksztáni büntető törvénykönyvnek hat paragrafusa védi az elnököt, illetve egyéb közhivatalnokokat, és aggasztó a folyamatos bírósági eljárások sorozata a független újságírók ellen, illetve egy az internet korlátozása is életbe lépett. Szerintünk ez, ez az önkifejezés vagy szabadságának a megsértése, ami pedig az önkormányzatot, önrendelkezést illeti. A parlament új törvényei eh, nem adnak tényleges alapot a önkormányzatisághoz. Tehát éppen ezért megismétlem, hogy csalódottak vagyunk a madridi vállalások teljesítése tekintve. Egy másik dolgot is felvetnék, ez pedig a nemzet vezetőjével kapcsolatos törvény életbelépése. Mi áttekintettük Nazarbayev úr ö, érveit, a tekintetben, hogy ő miért nem írta alá a törvényt, de ennek ellenére a törvény életbe fog lépni, az új törvénynek sok aspektusa nem felel meg az EBESZ vállalásaival, és nem segít a demok- Kazaksztán demokratikus demokratizálásá tekintetében. Köszönöm szépen. Köszönöm a bizottságnak, és mindenkinek köszönetet mondok, minden oldalról kaptunk információt, amiért hálásak vagyunk. Még egy ö, üzenetet kell átadnom, a kazak barátaimnak. Buzek úr kabinetjéből jön, hogy az Európai Parlament nagyon várja ezt a nyílt Kazaksztán által felajánlott nyílt ö, ö, eszmecserét, reményeink szerint továbbra is folyik a dialógus, és elmondanám különösképpen azt, hogy Kurmanov úrral továbbra is kapcsolatban maradunk, és reményeink szerint nem lesznek negatív kihatásai ennek a megnyilatkozásnak, mert sajnos sok aggasztó híret, hírt kaptunk azzal kapcsolatban, hogy mi történik azokkal, akik Kazaksztánban vélemény nyilvánítanak. Reményeink szerint ez a paralel meeting megrendezése kerülhet, mert ez egy nagyon hasznos lehetőség lenne azt, bizonyítandó, hogy az EBSZ e mennyit tud tenni a mm, Kazaksztán helyzetért. Köszönöm szépen.